Bonjour et bienvenue. Üdvözlöm a kollégákat. Megkezdjük az ülést. El kéne fogadnunk az napi rendtervezetünket. Van-e bárkinek megjegyzése, kommentárja? Ellenzi-e valaki a napi rendtervezetet? Nem, akkor azt elfogadottnak tekintem. A május 27-28-i ülésünk jegyzőkönyvének is elfogadását is meg kell ejtenünk. Van-e bárkinek megjegyzése? Ha van, akkor azt a mai ülésünk végéig kell megtenni a titkárság felé, és ha nincs ilyen, akkor azt elfogadjuk jelenlegi formájában. A koordinátorok ülése határozatainak és ajánlásainak jóváhagyása. Május 28-án volt a koordinátorok ülése. Lenne egy személyes megjegyzésem ezzel kapcsolatban, az utolsó koordinátori üléssel kapcsolatban. A módosítókról és azon feltételekről szóló vita, amelyek elhangzottak, elég nagy szórás mutattak, és a koordinátorok május 28-án nem tudtak mindenben megegyezni, egyes döntéseket később fogunk meghozni, hogy minden félreértést e, elkerüljünk, ezt a következő ülésünkön kell megtárgyalni. Általában véve, hogy elkerüljük a jövőben a hasonló helyzeteket, a bölcsesség azt diktálja, hogy érkény, ér, érzékeny kérdéseket ö, e, nem szabad e, írásban megtárgyalni, hanem ezeket koordinátori üléseken kell fölvetni, és konszenzussal kell elfogadni a koordinátoroknak az ilyen jellegű kérdéseket a jövőben. Közleményem lenne egy kis módosítást szeretnék eszközölni a közleményünkben. Az emberi jogok helyzetéről szóló, a Szahelövezeti Emberi Jogok Érvésülésről szóló bizottsági jelentés kapcsolatban hozzá szeretnénk fűzni a szöveghez, hogy nem lehet az emberi jogok helyzetét úgy kezelni, hogyha nem kezeljük a nyugat-szaharai helyzet, emberi jogi helyzetét is érdemben, és a nemzetközi ENSZ egyezmények eh, ide vonatkozó részeit, az ön, ön a, a, autonómia meghatározására vonatkozóan alkalmazni kell. A Száhel övezetben az emberi jogok eh, kérdése, Nyugat-Szaharában különösen, úgy merül föl, hogy minden olyan szankció, amely ö, eh, nem felel meg azoknak az elveknek, amiket mi itt felsorolunk, az helytelen intézkedés, és visszavonandó. Van-e az Európai Bizottságnak ezzel kapcsolatban felénk bármilyen üzenete? Nem látok jelentkezést. Akkor nekünk van egy kérdésünk a bizottsághoz, mégpedig Gressz asszonyhoz, amit már megfogalmaztunk írásban, és most meg fogom adni Grezasszonynak a válaszedés adás lehetőségét. Jean-Marcos Kupa képviseli őt. Köszönöm szépen, örülök annak, hogy erre a kérdésre választ adhatok. Az EU nem ismeri el az átmeneti kormányt a szaheli övezetben, mert ez nem egy demokratikus folyamat eredménye. Éppen ezért nagyon nehéz a illetékes hatóságokkal felvérni a kapcsolatot, és ebben a mostani stádiumban csak limitált diplomáciai nyomást gyakorolhatunk a helyi ENSZ valami helyi ENSZ irodán keresztül, valamit Ramos Szorta úron keresztül. Az Európai Uniónak nagyon fontos az, hogy az ökoszisztéma megőrzése a politikai párbeszéd részét képezze. Ezen kívül viszont meg fogjuk próbálni megnézni azt, hogy a helyi civil társadalom milyen szerepet vállalhat ebben a kérdésben. Grász asszony. Akkor most következik a hetes napi rendi pontunk. kétoldalú és az uniós fejlesztési együttműködés kihívásai a tagállamok szemszögéből. Nagyon nagy örömmel köszöntöm szakbizottságunk ülésén Pascal Canfant, aki fejlesztésügyi miniszter. Nagyon örülök annak, hogy ön itt lehet, és hogy ebben az aktuális témában a fejlesztési támogatások kérdéséről még cserélhetünk önnel. Ön jól ismeri ezt a házat, volt -e parlamenti képviselőként, és minden bizonyal egyetért velem abban, hogy mennyire fontos az összes érintett fél együttműködése az európai fejlesztési politikák kialakítása szempontjából. Az Európai Parlament, valamint a tagállamok közötti kapcsolat, a tanácsra gondolok, rendkívül fontos az Európai Unió működése szempontjából. Tehát ebben a keretben a koordinátorok nem olyan régen egy kezdeményezést indítottak útjára, miszerint hívjuk meg a tagállamok képviselőit ide az Európai Parlament Fejlesztési Szakbizottságába, hogy ezt még cseréljünk az illetékes kérdésekről. Fontos a közpénzekből finanszírozott, akár uniós, akár tagállami szinten finanszírozott programok, támogatások megítélése, de vannak olyan tagállamok, amelyek igencsak visszavonták támogatásaikat a gazdasági válságra hivatkozva. Éppen ezért gondoljuk, hogy nagyon fontos az, hogy minél hamarabb megállapodás szülessen az Európai Unió több éves pénzügyi keretéről 2014-2020 közötti időszakra vonatkozólag, és ebbe beleértve a fejlesztési támogatások, valamint az Ákácsi országokkal való együttműködésre szánt összegeket is meghatároznánk. Most meg is adom a szót Kanfán miniszter úrnak, hogy vezesse be a témát. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves Éva. Nagyon nagy megtiszteltetésem az, hogy meghívtak ide a mai napon, és hogyha jól értem, akkor én vagyok az első olyan fejlesztési miniszter, amely tagállamból meghívást kapott ide a Fejlesztési Szakbizottsághoz az Európai Parlamentben. Nagyon remélem, hogy a következő hetek, hónapok során más tagállambeli kollégáim is ellátogathatnak majd ide. Rendkívül jó az, hogy itt eszmét cserélhetünk, és jó magam, mint volt európai parlamenti képviselő, más szakbizottságok munkáját is ismertem korábbi munkám során, tehát tudom azt, hogy az Európai Parlament, illetve a nemzeti parlamentek együttműködése, a kormányokkal való együttműködés mennyire fontos, hogyha a politikáinkat koherens módon kívánjuk megvalósítani. És valóban a fejlesztéspolitika az egyik olyan terület, amelyet részben az Európai Unió, részben a tagállamok hatáskörébe tartozik. Én úgy gondolom, hogy az európai zászló egy kicsit a francia zászló is, és egyben a francia zászló egy kicsit az európai zászlóba is átmosódik. Éppen ezért bármikor, hogyha ide látogatok, akkor a koherenciára helyezem a hangsúlyt, és nemzeti Franciaország képviseletében, illetve az EU képviseletében is erre törekszem. A francia fejlesztési támogatások struktúráját majd később részletezem. Mindenesetre ez körülbelül úgy néz ki, hogy egyharmada a fejlesztési pénzeknek az unión keresztül csatornázódik be. 20% talán egy picit kevesebb a Fedből, a francia adófizetők pénzéből jön. Tehát ebből a két adatból már láthatjuk azt, hogy a nemzeti politikák és az európai politikák mennyire ki kell, hogy egymást egészítsék. Mielőtt a nemzeti és az európai politikák összehangolásáról beszélnék a fejlesztési politika területén, azt hiszem, hogy ezelőtt el kell egy picit gondolkodnunk azon, hogy milyen változásokra is számíthatunk, milyen változásokat élünk most meg a világban, és hogyan néz ki az a vízió, amelyet a jövőről táplálunk. Nos hát mindenek előtt a 70-es évek, 80-as évek víziójához képest a világ ma már egészen máshogy néz ki. Az OECD országok most már nem dominánsak sem gazdasági, sem geopolitikai értelemben, és egyértelmű, hogy a felzárkózás, amely még nem ért, nem történt meg teljes mértékben, de nagyon is érezhető. Tehát vannak nagyon nagy feltörekvő országok, Nos, ezek mind-mind igen közel állnak már hozzánk, tehát ezt nagyon fontos figyelembe venni, akkor, amikor fejlesztéspolitikáról beszélünk. Tehát jó hír ez, hogy vannak a világban olyan területek, amelyek felzárkózóban vannak, de a felzárkózás ellenére azért még a kereskedelempolitika, a környezetvédelmi politika vagy a szociális politika szempontjából ezeket a kérdéseket mégis végig kell gondolnunk. A másik fontos elem a kép kialakításához az az, hogy a klímaváltozásnak bizony egyre inkább érezzük a hatásait. Ezt egyébként a Világbank egy múlt heti jelentésében is megírja, de már egyébként korábban is nagyon sok ilyen jelentés valósult meg. A fejlesztés legnagyobb ellensége, vagy a gyermekhalandóság, vagy az élelmiszerbiztonság legnagyobb ellenlábasa, az bizony ma már a klímaváltozás. Tehát nem szabad, hogy a fejlesztéspolitikánkat a 70-es, 80-as évek szemszögéből tekintsük, és ezt a két dimenziót figyelmen kívül hagyjuk. Tehát ezeket mindenképpen mind az összes következményükkel együtt figyelembe kell vennünk a jelen fejlesztéspolitikák kialakítása szempontjából. Négy hónapon keresztül Franciaországban a civil társadalommal egyeztettünk annak érdekében, hogy politikánkat napra készítjük és az új világképhez hozzáigazítsuk teljesen világos az is, hogy az első számú fontos kérdés Mali kérdése ma. Erre elnökasszony is utalt, Száhel övezet kapcsán, illetve az ottani emberi jogi helyzet kapcsán. Mindenesetre Mali azt hiszem, hogy gyakorlatilag nap mint nap foglalkoztat bennünket, és ott a fejlesztéspolitika Franciaország és az Európai Unió megközelítéséből nagyon összefonódik. Franciaország katonai szemszögből is részt vesz ebben a krízisben, politikai szemszögből is, ezeket most nem kívánom itt részletezni. Azt hiszem, hogy itt a néhány nappal ezelőtti megegyezés az egy nagy eredménynek tekinthető, és végül ugye itt van a fejlesztési dimenzió, a támogatási dimenzió. Ami a katonai dimenziót illeti, hát azt hiszem, hogy itt most ne részletezzük, hogy milyen problémák merültek fel, mit tesz Franciaország, mit tesznek más tagállamok, mit tesz az EU. Minden esetre foglalkozunk inkább most a fejlesztési kérdésekkel, amely viszont konszenzusos alapon működik szerencsére. Nagyon is jól működik ez, és ezért gratulálhatunk is magunknak május 15-én először egy donátor konferenciára került sor, amelyet társelnökölt egy tagállam, Franciaország, és az Európai Unió. Ez volt az első olyan alkalom, hogy egy tagállam és az Európai Unió közösen elnököljenek egy nemzetközi szereplőket érintő konferenciát. Ezt tettük, és ez azt mondhatom, hogy nagy siker volt miután sikerült 3,2 milliárd eurót összegyűjteni a nemzetközi közösség részéről a következő két évre vonatkozólag, Mali fejlesztése, a közszolgáltatások, illetve az ottani gazdasági fejlő, fejlesztési programokra. Franciaország és az Európai Unió mindent megtesz annak érdekében, hogy az, hogy a donorok megfeleljenek az a vállalt kötelezettségeknek, de ugyanakkor az átláthatóság és a közpénzek megfelelő kezelése a mali hatóságok részéről legalább annyira fontos, hiszen itt fontos kötelezettségeknek kell, hogy megfeleljenek az ottani hatóságok. Szeretnék itt a költségvetési kérdésekre is utalni. Franciaország meg fenntartotta a fejlesztési támogatásait, hiszen 2012-2013-ra vonatkozólag ez 0,46 század százalék, és a költségvetési erőfeszítés, hiszen mindenki tudja, hogy költségvetési szempontból is igen nagy ö, százalékot ö, szentelünk ennek, hiszen a franciaországi pénzügyi tranzakciókra vonatkozó ezek 2012-es adóból 10%-ot fejlesztési célokra szánunk. Fontos tehát az, hogy európai ö, szemsző, Európa szemszögét is figyelembe vegyük, 2013-ra vonatkozólag pedig sikerült 10%-ot a pénzügyi tranzakciókra vonatkozó adóból a fejlesztésre fordítani. És így sikerült 2 millió gyermek számára egészségügyi ellátást biztosítani a száheli övezetben. Ez számunkra és számomra személyesen is nagy büszkeségre ad okot, hiszen mi először megvalósítottuk mindezt, és sikerült ezt ráadásul fejlesztési célokra felhasználni. Reméljük, hogy ez a cél, ez majd ragadós lesz, és itt az Európai Unióban számos példát láthatunk ennek a példának a megvalósulására. Éppen ezért kérem, hogy mindenki gondolja ezt így végig, hogy az újonnan bevezetett adóknak egy részét valóban fordítsuk fejlesztési célokra, és, igen, és a lehető legmagasabb adósávot állapítsunk meg annak érdekében, hogy megfeleljünk a 35 milliárd eurós tervezett bevételeknek, amelyeket az Európai Bizottság számolt ki néhány hónappal ezelőtt. Ez egy nagy harc, Franciaország ebben igen elkötelezett, és François Hollande, francia elnök is elmondta elkötelezettségét ebben a témában. Aztán más innovatív finanszírozási módokról is szó lehet itt, például a privát szféra bevonására gondolok hiszen nem csak közpénzeket kell erre a célra fordítani, mert az biztos, hogy nem lesz elég. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy a magánszférát minél inkább integráljuk ebbe a folyamatba. Ez hatékony, hasznos és szükséges is, és ugyanakkor fontos, hogy ezek a beruházások bizonyos fele, feltételeknek is megfeleljenek, annak érdekében, hogy valóban fejlesztést tudjunk elérni rajtuk keresztül. Például nagyon érdekes kérdés a nyersanyagok kérdése, hiszen gyakran a nyersanyagok kiaknázása nem az egész ország fejlesztését vagy gazdasági felemelkedését szolgálja, hanem bizonyos cégek vagy bizonyos csoportok gazdasági érdekeinek felelez inkább meg. Aztán itt vannak a környezetvédelmi feltételek, amelyek szintén rendkívül fontosak, és végül a fejlesztés feltételei. Itt két példát említenék. Az első a mezőgazdaságra vonatkozik. A mezőgazdaságba valóban be kell fektetni, hiszen 2007-ben, 2008-ban láthattuk az élelmiszer árrobbanáskor, hogy ez milyen nagy felelősség, és aztán a FAO és az biztonságra vonatkozó ajánlások tavaly áprilisban jelentek ezek meg, azokat a feltételeket teremtik meg, amelyek révén a francia fejlesztési ügynökség vagy mások be kell, hogy tartsák majd a FAO önkéntes kötelezettségvállalásait, gondolok akár az átláthatóságra, vagy a környezetvédelmi szabályokra, épp úgy, mint a helyi lakosság védelmére. Tehát rendben van a mezőgazdasági fejlesztés, de csak akkor, hogyha ez a FAO, illetve az ENSZ élelmiszerbiztonsági bizottságán által támasztott feltételeknek megfelel. Franciaország emellett kötelezettséget vállalt, és amellett ezen elvek gyakorlattá való átformálásában is részt vett Franciaország, Tehát, hogy ne olyan vállalkozásokat támogassunk, amelyek aztán nem valósítják meg a velük szemben támasztott követelményeket. Másik példa, az Európai Unió egy ambiciózus irányelvet alkatott a bányászattal kapcsolatban, amelyben az államok szerepét, a nagy cégek szerepét is rendezni kívánta. Nos, hát mi mindazokat az kezdeményezéseket támogatjuk, amelyek ezzel összhangban vannak, és mindent meg is tettünk annak érdekében, hogy bizonyos országokra is nyomást gyakoroljunk. Mindent megtettünk például annak érdekében, hogy a G8-akon belül Kanada vagy az Egyesült Királyság kötelezettséget vállaljanak, és egyébként az Egyesült Államok is már ezeket a kötelezettségeket vállalta, és most a G8-akról a G20-akra kell kiterjeszteni mindezt. Tehát itt a bányászat területén nagyon fontos az egyenlő feltételek megteremtése, és a fran, illetve az európai, a kanadai, illetve az amerikai Egyesült Államok vonatkozó jogszabályai intelligens és átlátható rendszert teremtsenek a bányászat területén. Adócsalás, amely szám, önök számára is rendkívül fontos téma. Nos, hát itt is nagyon sok kezdeményezést indítottunk útjára. Norvégiával például tavaly először egy megvalósítási tanulmányt végeztünk, az Ampo Sans Frontier, tehát az adók határok nélkül mozgalom. Tehát ezek a nagy szervezetek, mint például a Médecins Sans Frontier, és így tovább, szintén adóellenőrzéseket fognak kapni ezen a rendszeren keresztül. Ez egy új kezdeményezés, ezt formálisan az OECD is el fogja fogadni, valószínűleg még az év vége előtt. És ez majd hozzájárul ahhoz, hogy erősítsük azokat az támogatásokat, amelyeket a szadócsalás elleni harcban kívánunk nyújtani a világ déli féltekén elhelyezkedő országainak. És ez természetesen nem kerül semmibe, mert az így meg spórolt pénzeket tudjuk majd felhasználni a fejlesztés területén. Milyen, mikre gondolok? Például a bányászat, ilyen terület, de nagyon gyakran vannak olyan kezdeményezések, amelyeknek a hatékonysága megkérdőjelezhető, és viszont sokba kerülnek a költségvetésnek. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a mai napon már a kizárólag költségvetési támogatásból építkező fejlesztési támogatások nem elég modernek. Azt hiszem, hogy innovatív módszerekre van szükség, ki kell szélesíteni a finanszírozás körét, és természetesen én mindezt úgy, hogy a szomszédságpolitikát vagy a Fedet én magam kívánom a legjobban megvédeni európai szinten, és ezért nagyon örülök is annak, hogy konstans szinten sikerült megőrizni ezen a területen az Európai Unió kötelezettségvállalásai. Tehát ez egy nagyon fontos, ez a költségvetési elem, de nem elegendő, tehát a költségvetés önmagában túl kevés. Más módszerekre is szükség van. Gondolom, hogy majd még vissza fogunk térni ezekre a kérdésekre, főként arra, hogy hogyan működik együtt az Európai Unió és egy tagállam. Azt szeretnénk, hogyha közös programozás valósulna meg nagyobb mértékben, mint most, hiszen eddig négy vagy öt országgal eh, kísérleti szinten ezt megvalósítottuk, de most már legalább 40 országgal kellene ezt megvalósítani ennek nagyon örülünk, hiszen sok olyan ország is van, ahol a francia fejlesztési támogatások, vagy egész egyszerűen csak geopolitikai vagy földrajzi szempontból fontosak ezek az országok Franciaország számára, és minél inkább meg kellene könnyíteni partnereink életét ezen a területén, és a hatékonyságot növelni kellene. Nagyon sokat harcoltam azért, hogy beépítsük a szövegbe azt, hogy a Feden belül 20%-ot a klímaváltozás elleni harcnak szenteljünk, mert óriási ellentmondás az, hogy egyrészt a fenntartható fejlődésre vonatkozó célokat próbáljuk nemzetközi szinten erőltetni. Ez egy EU-s kérés is, hiszen nem régen itt Brüsszelben az EU-s fejlesztési miniszterek fogadták el ezt a dokumentumot, és ugyanakkor, amikor 2014-2020-ra vonatkozó programokat készítünk elő, és főként ugye a 2015 utáni időszakra gondolok, nos hát minthogyha nem építenénk be ezt az új szerkezetet, ezt az új gondolkodásmódot, például ami a klímaváltozást illeti, éppen ezért ez eléggé ellentmondásos lenne, ez így nem jó. Most reméljük, hogy ez sikerült elérni azt, hogy a Feden belül 20%-át a Fednek a klímaváltozás elleni harcnak tudjuk szentelni. Franciaország számára még magasabbak a kihívások, 50%-ot szeretne elérni a, olyan projektek területén, amelyek részben fejlesztési célokat szolgálnak, részben pedig klímaváltozást elleni célokat. Ez számomra nagyon fontos kérdés, szívkérdés, és Franciaországban nem 2015-ben, decemberében lesz majd a klímakonferencia, amely rendkívül fontos számunkra. Reméljük, hogy ott majd sikerül azokat a, a célokat megállapítani, amelyeket nem sikerült Kopenhágában. Tehát fejlesztéspolitika és klímapolitika kéz a kézben járjanak, gondoljuk újra a fejlesztéspolitikánkat olyan kontextusban, ahol, a, ahol figyelembe vesszük azt, hogy a klímaváltozás a legnagyobb fenyegetés a fejlesztésre nézve. Ugyanis ennek csak így van értelme, és az én véleményem szerint ez a legfontosabb prioritás. Az, hogy Franciaországban mit tettünk az elmúlt 13 hónap során, Nos, hát itt valahol egy angol nyelvű anyagot, illetve egy francia nyelvű anyagot köröztetünk, itt van valahol a termen belül. Köszönöm a figyelmüket. Köszönjük szépen, Feszker miniszter úr. Most megadom a szót a képviselő társaimnak, Görensz úrnak elsőként. Köszönöm, elnök asszony és köszönöm, hogy miniszter úr eljött hozzánk, létrejött ez a mai találkozó. Hónapokon át hiányoltuk a tagállami felelős miniszterek jelenlétét bizottságban. Köszönöm, Pascal, hogy te voltál az első, aki elfogadta a meghívásunkat. És ez egy fontos dolog, amiről érdemes másokat is értésetni. Lenne egy gondolatom. Pascal azt mondja, hogy ne a 0,7%-ra szűkítsük le a vitát, hanem egy olyan rendszert kéne kialakítani, amely alapján ez rugalmasan változtatható, és ennek kapcsán ö, azt mondja, hogy lehetségesek olyan fellépések, amelyek nem kerülnek semmilyen pénzbe a költségvetéseknek. Ezzel kapcsolatban azt szeretném elmondani, megkérdezni, hogy a francia fejlesztési ügynökség a fejlődő országokban, ahogy miniszter úr elmondta, vagy Pascal, ahogy elmondtad, csak olyan projekteket, programokat finanszíroz, amelyeknek a szereplői betartják a, a FAO szabályait. De ezzel kapcsolatban az a gond, hogy hogyan lehet rákényszeríteni, rászorítani a szereplőket, hogy így járjanak el és betartsák ezeket a szabályokat. Ugye Szenegálban, Etiópiában, ha van egy fellépés, akkor gyakorlatilag hát az nehezen ellenőrizhető, hogy mindenki betartja a szabályokat, és nehez szankcionálni is azokat, akik nem, ha ezt meg is tudjuk. Tehát hogyan lehet ezt a gyakorlatban tehát megvalósítani, mi az értelme ennek a gyakorlatban, ennek az elvnek? hogy mindenkinek el kell fogadni a szabályokat és alkalmazni kell őket. A második eh, a fejlesztési alappal kapcsolatos kérdés. Itt is százalékokról van szó, a klímaváltozás elleni harcról, és a szakbizottságunkban erről már hónapok óta, évek óta vitatkozunk, arról ugyanis, hogy azok a pénzek, amelyeket befektetünk a klímaváltozás elleni harcba, illetve a klímaváltozás hatásainak csökkentésébe. Ez hozzáadott értéket képvisel, illetve hogy a költségvetésen kívüli összegekbe kerül és visszajön -e oda. A, a bizottság ragaszkodott ahhoz, hogy ezt külön alapból kell finanszírozni, és Hildegard asszonytól is megkérdeztük, hogy mi, vagy elmondtuk neki, hogy mi a fejlesztési bizottság tagjai ragaszkodunk hozzá, hogy ezek a pénzek garantáltak legyenek. De nem tudom, hogy ezt te a saját szemszögedből hogy látod, és eh, ugye tudjuk, hogy van egy tucatnyi ország legalább az EU-n belül, akik mindent megtesznek azért, hogy betartsák eh, a a 0,7%-os szél értéket, mások azonban, amelyeket súlyosan érint mondjuk a válság, ezt nem képesek vagy akarják tartani, és meddig lehet elmenni annak érdekében, hogy ezek a célok teljesüljenek. Ez a konkrét cél. Te ma elkötelezted magad amellett, hogy, hogy megpróbálod a többi tagállamot is egy kicsit rugdosni, megmozgatni, de ennek kapcsán kérdezem, hogy konkrétan mit lehet tenni annak érdekében, hogy minden tagállam teljesítse a vállalásait. Köszönöm. Berman úrnak adok most szót. Merci, Madame la Présidente. Bienvenue au ministre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm miniszter urat itt a szakbizottságban. Örülök, hogy egy tagállami szakminiszter is követi ezeket a témákat és nem tudom, hogy tegeződhetünk-e, vagy sem. Nyilván, hát régi kollégánkról van szó, de hát mégis a francia miniszter és Franciaország egy nagyon tisztes hölgy, Marian, akit nem illik csak úgy letegezni. Na, lenne öt gondolatom, másképp kezdem. Van három európai parlamenti képviselő, akik felvetették azt a gondolatot, hogy 2015-re fogalmazzunk meg fejlesztési célokat, és próbáljuk meghatározni a fejlesztési pénzek jövőjét. Az Európai Bizottság felkarolta ezt a kezdeményezést, és úgy tűnt, hogy, hogy követi is a fejleményeket, és érdeklődik a tagállamok nál az irányában, hogy megragadják-e ezt a lehetőséget. Franciaország részt vesz ebben a kezdeményezésben? Mit gondol Franciaország erről a kezdeményezésről, ezekről a résztvevő országokról? És ha pozitívat, akkor miért? Ha negatívat, akkor miért? Mit gondol továbbá miniszter úr hogy Párizsból nézve lehet 2015-ön túlra látni a fejlesztési célok tekintetében? Ugye itt nem csak a pénzekről van szó valóban, hanem arról is, hogy az egyes tagállamok, illetve Franciaországot is betartják a 0,7%-os kötelezettségvállalást. A következő kérdésem, azt ígértem, hogy rövid leszek, hát nem, a differenciálásra vonatkozik. Európa már nem akar olyan országoknak segíteni, amelyeknek a GDP-je jelentősen megnőtt, és a fejlesztési pénzek eh, kiosztási feltételét például India kapcsán sokan vitatják, stb. Franciaország hogyan látja ezt a differenciálási koncepciót? Harmadik kérdésem. Én magam is előadója voltam annak a jelentésnek, amely arról szólt, hogy mi az EU szerepe a fejlesztésben, és mit lehetne tenni potenciálisan hozzáadott érték szintjén a, ahhoz, hogy, hogy ne csak a 27 tagállam, hanem maga az EU, mint 28. nagy donor is rendelkezzen egy olyan fejlesztési koncepcióval, amely arra épül, hogy egyértelműen, egységesen elvárja az emberi jogok betartását az egyes országokban. Hogy látja ön miniszterként az európai szint és a tagállamok feladatmegosztásának kérdését? Ugye Európában, meg hát a tagállamoknál is csökkentik a költségvetéseket, ugyanakkor Európa nem akar lemondani arról a szerepéről, hogy az emberi jogok a demokrácia védelmezője a világban, és ennek ugye a fejlesztési politikán keresztül lehet érvényt szerezni. Mit gondol Franciaország kormánya az AKC országokkal kapcsolatos új koncepcióról, amely ugye a létrehozáskor már a régi kolóniákat tekintette az Ákácsi együttműködő országoknak, és nem volt objektív kritériuma annak, hogy e, ezekkel az országokkal milyen módon lehetne egységesen együttműködni. Tehát ez egyszerűen a kör úgy adódott, hogy volt kolóniák tekintettünk Ákácsi országoknak. Most van-e olyan irányzat, hogy ezek a nagyon különböző AKC országok kapcsán is megvalósítsunk egyfajta differenciációt. Nem megyek részletekbe, tehát mit gondol az AKC-ról? Röviden ez lenne a kérdésem. Köszönjük szépen. Gresszaszanynak adok szót. Köszönöm szépen. Nos, hát én nekem is lenne egy kérdésem, és nagyon köszönöm Pascal Kanfánnak, hogy eljött miniszterként, és egyébként köszönjük, hogy elmondtad, hogy mi történt, erre egyébként nagyon büszkék lehetünk. Valóban ez a megközelítés nem csak költségvetési jellegű, és nem csak fejlesztés támogatási megközelítés, ez több ennél, és nagyon örülök annak, hogy ilyen átlátható és becsületes rendszer jött létre. Azt hiszem, hogy a fenntartható politika nélkül nem lehet fejlesztéspolitikát létrehozni, ez a koherenciához tartozik, hiszen ebben a szakbizottságban nekünk is ez a vezérelvünk, ezzel kapcsolatban a következő kérdés fogalmazódik meg bennem. A francia miniszter mit tehet annak érdekében, hogy prioritássá váljon ez a koherencia kifelé is az Európai Unió külpolitikája vagy kül kapcsolatai területén is. Aztán a biokalózkodásra vonatkozólag is lenne egy kérdésem. Van egy saját kezemérzésű jelentésem, amelyet meg is szavaztunk itt a plenárison. Tabu kérdésről van szó, de most ugye ezt ma ratifikálni kellene, és bizony nem ö, lett meg, hogy a bizottság javaslata ezzel kapcsolatban igencsak ö, nem, nem kiegyensúlyozott. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban Franciaország mit kíván tenni. A bizottsági javaslatra hogyan kíván reagálni. Harmadik kérdésem a Belomontéra vonatkozik. Ez a világon a harmadik legnagyobb vízerőmű lenne, a brazil kormány, valamint a helyi lakosok között hatalmas összetűzések vannak ebből kifolyólag. több tízezer embert kell majd kitelepíteni. Ez egy energia fejlesztési kérdés is. Nagyon sok európai cég is ki, mm, részt kíván ebben vállalni, mint ahogyan francia cégek is attól függetlenül, hogy itt emberi jogi jogsértések vannak, és hogy egyáltalán, egyáltalán nem áll összhangban a megfogalmazott célokkal ez a projekt. Ezzel kapcsolatban a bizottsághoz egy kérdéssel értünk, de nagyon ködös választ kaptunk. Nos, hát mi a dosszié kapcsán Franciaország hozzáállása? És általában mit tehet a francia kormány annak érdekében, hogy egy szociális, gazdasági és környezetvédelmi katasztrófát előidéző projektben ne vegyenek részt francia cégek, és hogy odafigyeljünk a környezetvédelem, illetve a szociális kérdésekre. Tehát mit lehet tenni konkrétan annak érdekében, hogy igazi felelősségteljes politikák valósuljanak meg cégeink részéről is, akik részt vesznek ezeken a nagy tendereken. És aztán van még egy negyedik kérdésem is. Ez a GMO-kra vonatkozik. Azzal szeretném ezzel kapcsolatban kezdeni, hogy megköszönjem munkádat, hiszen a francia fejlesztési ügynökséggel együtt úgy döntöttetek, hogy nem fogtájátok finanszírozni sem a kutatást, sem pedig bármilyen más módon a GMO-kat tartalmazó vetőmagok sokat. De azért itt mégiscsak van egy nagy ellentmondás, mert nem olyan régen Bill Gates a GMO-kat reklámozta, mert azt mondja, hogy ezzel lehet a világon a szegénységet, illetve az éjséget leküzdeni. És hát persze, hogy bizonyos afrikai országok erre azonnal kívánj, ezt, ezt meg kívánják valósítani, Nos, az európai kormányoknak mi a hozzáállása ez a kérdéshez? Ez lenne a negyedik kérdésem. Köszönöm szépen. Most pedig a bizottsági a szó. Vincent Grimo. Köszönöm szépen. Köszönöm a miniszter úr felszólalását, röviden szeretném kommentálni. Kérdéseket nem kívánok egyébként feltenni, legalábbis nem ebben a stádiumban. Az első megjegyzésem az valóban arra vonatkozik, hogy a koherenciát szeretnénk erősíteni a tagállamok, illetve az európai szint között. A bizottságnak, illetve ennek a parlamentnek köszönhetően nemzetközi szinten is szeretnénk előmozdítani ezt a koordinált megközelítést, és bizonyos tagállamokban jó lenne, hogyha a koherenciát, a különböző politikák koherenciáját erősíteni tudnánk. Tehát végig kell gondolnunk mindezt Európai Unió szinten is. Második téma a finanszírozásra vonatkozik, mert valóban a fejlesztéspolitika nem csak számokról szól, és nem csak arról, hogy mit vállaltunk európai szintű finanszírozásra van szükség, 0,7%-ot szeretnénk elérni az összes európai donátor részéről, de ehhez még további munkára lesz szükség, annak érdekében, hogy a 0,7% elfogadásra kerüljön. Harmadik gondolat, hogy közösen játszunk, és azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, új megközelítés, az, ahogyan az Európai Unió és tagállamai együttműködnek. Legalább felét most már a fejlesztési pénzeknek hogy közösen programozzuk, ez nagyon jó, ennek örülhetünk, és ezzel természetesen nemzetközi szinten is nagyobb nyomást tudunk elérni fontos lenne az, hogy az, egész, az, összes európai tagállam az Európai Unióval együttműködve valósítsa meg fejlesztés politikáját. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Köszönjük szépen. Pascal, most akkor megadom neked a lehetőséget, hogy válaszolj a kérdésekre, és lemond a következtetések. Yeah, merci beaucoup. Köszönöm szépen. A kérdések nagyon érdekesek voltak, egyes kérdések pertinensek, mások kevésbé. Most először a költségvetési kérdésekre szeretnék visszatérni, hiszen ez többször is felmerült a felszólalások során. A helyzet úgy néz ki, hogy ahhoz, hogy 0,7%-ot elérjük, körülbelül évente 4 milliárd euróval többre lenne szükség ma a költségvetés kereteinek betartásával egyelőre nem tudjuk előteremteni ezt a 4 milliárd pluszt, akkor, amikor ráadásul a munkaerőpiac változóban van, nyugdíjreformot kell végrehajtani, illetve a szociális támogatásokat kell átgondolnunk egyébként a francia társadalom se értené, hogyha most azt mondanánk, hogy 4 milliárddal többet adunk a fejlesztés támogatásnak, de ugyanakkor megszorításokat eszközölünk szociális téren. Ez vállalhatatlan miniszterként is. Úgyhogy ez egy nagy probléma. Mert ugyanakkor viszont a koherencia kérdése is felmerül. Nos, hát hogyha a bizottság, az Európai Bizottság egy olyan kezdeményezéssel élne, hogy a 0,7% ez egy nemzetközi öm, cél, akkor azt hiszem, hogy ez segítené a mi munkánkat is, és nem lenne annyira ellentmondásos a helyzet. A britek mit is tesznek? ezt nagyon, nekik csak gratulálni tudok, már pedig az ritka esemény, amikor egy francia miniszter egy brit kormánynak tud gratulálni. Nos, hát a G8-akon kívül, ami egyébként nagyon sikeres volt, a költségvetési a kötelezettségvállalások területén mm, nagyon jó dolgok történtek. Gondolkodjunk el! a többség egy része ezt nem támogatja, de a brit társadalom úgy tűnik, hogy sokkal nyitottabb a többi európai országnál, és nagyobb a konszenzus is a különböző politikai pártokon átívelő módon arzzal kapcsolatban, hogy hogyan kívánják megvalósítani a fejlesztés politikájukat politikai szempontból gyakorlatilag elképzelhetetlen lenne ez a fajta összezárás más tagállamokban. Az én dolgom egyébként nem az, hogy mantraként a 0,7-et e, ismételgessem. A kérdés inkább az, hogy milyen feltételek mellett lehet ezt elérni. Hát ehhez az kell, hogy a társadalom támogatottságát növelni tudjuk, és ugyanakkor a költségvetés is olyan helyzetben legyen, szélesebb értelemben, hogy ez megvalósíthatóvá váljon. hiszen a francia helyzet ö, ismert más országokban is. És ö, innen látszik az is, hogy mennyire fontos ennek a szakbizottságnak a munkája, például a pénzügyi tranzakciókra vonatkozó adó kérdésében. Hiszen itt nagyon nagy pénzekről van szó, Egyesek azt mondanák, hogy akik a fejleszt, amely, azok a tagállamok, amelyek a fejlesztési pénzeket kívánják növelni, ezt majd a költségvetésükben máshogy számolhatják el, és kedvezményesebb lesz számukra, vagy, vagy más módon lehet majd ezt elszámolniuk, és ez, ez segítené például a helyzetet. Nem olyan régen, néhány nappal ezelőtt, egy miniszteri szintű fejlesztési csúcsra került sor. Öt évvel öt éve most először több olyan miniszter ült le az asztalhoz, akik fejlesztéssel foglalkoznak. Gondolhatunk akár a mezőgazdaság, a halászat, vagy a gazdasági miniszterre. És ebből, hogy mennyire fontos a koherencia ezen nagy politikák között. Ez egy hosszú minisztérium, minisztérium közé tárgyalás eredménye, és talán sikerül majd tető alá hozni az őszre egy első francia fejlesztési törvényt. Azt szeretnénk, hogyha ebben a törvényben ezt a francia parlament képviselői is kérték, a koherencia mm, legyen egyfajta vezérfonal, úgy, ahogyan ezt például Belgiumban is megteszik, de szeretnénk, hogyha ez még ambiciózusabb lenne. Tehát, hogyha lenne egy kis csoport, csapat a parlamenti képviselők közül, akik a, külön, a fejlesztés különböző területeit értékelnék évről évre, és megvizsgálnák azt, hogy mennyire koherensek ezek a területek egymással. A koherencia vezet át egyébként a klímapolitikához való kapcsolódási pontokra. Valóban a klímapolitikát és a fejlesztéspolitikát egymás mellé kell rendelni. De azért itt vannak más paradoxonok is, sőt, akár ellentmondásnak is nevezhetnénk őket, hogyha először mondjuk egy eurót adunk arra, hogy fejlesztési címen a klímát tönkretegyük, utána a következő euróval azt a klímát fogjuk visszaállítani, ami amit mi magunk romboltunk le. Tehát próbáljunk meg ezeket a kihívásokat összehangoltan tekinteni, ugyanis ez így logikus, hogyha két területet fúzionáljuk, integráljuk a klímaváltozásra vonatkozó kérdéseket a fejlesztéspolitikai kérdésekkel, és én a fenntarthatóságot helyeztem a fejlesztéspolitika központjába. Például az energia területén a francia fejlesztési ügynökség 6 milliárd eurót fog adni a következő három évben az energia területén, és az első számú prioritás a meghal, megújuló energiaforrások. Tehát azt szeretnénk, hogyha egy újfajta fejlesztési modellt valósítanának meg az érintett felek, hiszen itt még infrastruktúrális beruházásokra is szükség lehet. A legszebb politikai nyilatkozatokat lehet tenni, akkor, hogyha először leromboljuk a klímát egy euróval, és a következő egy euróval pedig ugyanazt a problémát próbáljuk orvosolni. Aztán többen is feltették azt a kérdést, hogy az új doktrínák a francia fejlesztési ügynökségnél hogyan is néznek ki, és hogy ezeket hogyan próbáljuk integrálni másokkal. Ilyen például a cégek ö, szociális felelősségtudata, és így tovább. Hát először is takarítsuk ki saját házunk táját, és ezt meg is tettük az első évben. Az energiapolitika területén, a mezőgazdaságban, a biodiverzitás, az erdőgazdálkodás, illetve a befektetések területén. Hogyha ezt megtettük, akkor jöhet a következő fázis, amikor azt mondjuk, hogy tegyük meg ezt együtt, hiszen ezek a finanszírozási projektek francia fejlesztési ügynökség, de akár a németről is, vagy a luxemburgiról, vagy bármelyik másikról is beszélhetünk, nagyon gyakran társfinanszírozási konstrukcióban működik. A franciák akkor fogják tudni érvényre juttatni az ilyen irányú törekvéseiket, hogyha mások is melléjük csatlakoznak, tehát itt új szabályokra van szükség saját magunk számára, többiek számára, és megpróbálunk a többi fejlesztési ügynöknél is azért dolgozni, hogy ezeket a célokat közösen tűzzük ki és határozzuk meg. Aztán a GMO-kkal kapcsolatban valóban nincsen nemzetközi konszenzus. Hát igen, itt volt a Bill Gates alapítvány esete. Ez valóban nem egy olyan téma, amelyben konszenzusra fogunk jutni a fejlesztési ügynökségükön keresztül. Ami pedig a cégek szociális tudatát illeti, nos, itt talán jobb a helyzet, hiszen ezen már dolgozunk is, a Világbankkal közösen, annak érdekében, hogy a vonatkozó kritériumokat erősítsük. Azért is, mert ez az értékeinkkel egybeesik, de az érdekeinkkel is. Tehát, hogy próbáljuk meg a globalizációt felfelé húzni, ne legyenek olyan gyakorlatok máshol, amelyeket otthon nem engedünk meg, mert ez megint csak ellentmondásos. És egyébként ezt fel is sorolhatják nekünk az európai adófizetők, de ugyanakkor érdekeinknek is ez felel meg a leginkább, hiszen hogyha az európai cégek kell csak, hogy betartsák a környezetvédelmi, illetve szociális jogszabályokat, akkor itt egy versenyképességi probléma fog fellépni. Tehát ezért fontos az, hogy másokra is rákényszerítsük ugyanezeket a feltételeket. A Világbank, a WHO, de bármilyen más nagy nemzetközi szervezetet is említhetnék, amikor felhívásokat vagy közbeszerzési pályázatokat ír ki, és bizonyos kritériumokat támaszt környezetvédelmi, illetve szociális kérdésekre vonatkozólag. Nos, hát akkor olyan játékteret kell biztosítani mindenkinek, amely egyenlő feltételekkel indítja a résztvevőket. Ennél még jobb lenne, hogyha azok a cégek, vállalatok, akik ma nem felelnek meg ezeknek a kritériumoknak, legalább holnap megfeleljenek. Ez nagyon fontos lenne, és ezért ez az én munkámnak az egyik legfontosabb része. Azt szeretnénk elérni, hogy a jövő év októberétől kezdve a francia fejlesztési ügynökség semmilyen olyan cégnek ne nyújtson támogatást, amely nem felel meg az adott környezetvédelmi, illetve szociális feltételeknek. És jó lenne, hogyha ezeket a gondolatokat saját hazáikban is önök is terjesztenék. az a néhány hét múlva napirendre kerülő miniszteri találkozó, amelyről már beszéltem is, egy olyan folyamatról gondolkodik ma el, amelynek az a lényege, hogy ne legyenek Franciaországban olyan problémás, ne fogadjanak el olyan problémás projekteket, amelyek mondjuk Kínára vonatkoznak. Tehát nem szabad, hogy a Kínában megvalósuló projekteket a mm, francia állami pénzekből finanszírozzák. Tudjuk azt is, hogy azért a pénzügyi piacokon Kínának problémással 15-20 éves szintre előre a magát, és például Kínában nagyon sok olyan projektet lehetne megvalósítani, amely a környezetvédelemi helyzet javítását célozza. Egy olyan kontextusról beszélek, aminek semmi köze a hagyományos szubvenciókra. Itt egyfajta differenciált megközelítésről beszélek, attól függően, hogy az adott országban milyen szintű a fejlettség mértéke. Most Kínáról beszéltem, de esetleg Brazíliáról is beszélhetünk ebben a kontextusban. Catherine Gress kérdésére Brazíliával kapcsolatban nem fogok választ adni. Minden esetre csak annyit tudok mondani, hogy közpénzekből nem támogatjuk ezt a projektet, de ugyanakkor nem, te, nem tilthatjuk meg egy francia cégnek, aki a közbeszerzési pályázaton vett részt és megnyerte azt, hogy részt vegyen ebben a projektben. De aztán van itt egy másik fontos kérdés is, az, hogy a leányvállalatok mennyire kell, hogy megfeleljenek az anyacég kötelezettségvállalásainak, ez Banglades kapcsán egyszer már felmerült ez a probléma. Úgyhogy kérem, hogy önök is dolgozzanak ezen. Abban az esetben, hogyha környezetvédelmi problémákat, vagy akár egészségvédelmi problémákat okoz egy leányvállalat, akkor azt mennyire lehet számon kérni az anyavállalaton hiszen itt a gazdasági globalizáció megvalósult, de úgy tűnik, mintha a jogi globalizáció még nem valósult volna meg. De most először volt már arra példa, hogy egy nagy céget olyan dolog miatt ítéltek el, amelyet egy olyan bűncselekmény miatt, amelyet a leányvállalata követett el. Ez a téma, ez ma égetően fontos kérdés Franciaországban. hiszen itt ugye nagyon nagy különbségek vannak költségtéren egy francia cég és egy másik cég, amely mondjuk nem francia között az lenne az ideális, hogyha az Európai Unió foglalkozna ezekkel a versenytorzító hatásokkal, és reménykedhetünk csak abban, hogy ez megvalósulhat. A biokalózkodás kérdésében nem kívánok most részletesen nyilatkozni. ...2015 utáni időszakra vonatkozólag még nem tudjuk azt, hogy hogyan néz majd ki a kompromisszum, de ez egy pertinens kérdés hogyha 2015 a fejlesztés éve lehetne, az nagyon jó lenne. Tehát ezt a kezdeményezést mi mindenképpen támogatjuk. Nem akarok újra mutogatni, de egyelőre nem tudom, hogy kik azok az országok, akik a tanácson belül blokkolják ezt a kérdést. És aztán az AKC-val kapcsolatban végül 2020 utáni időszakra vonatkozólag vannak kérdések, tehát van még egy kis időnk, de valóban itt a földrajzi megosztás szerinti stratégiát kell figyelembe venni, hiszen itt van egy olyan zóna, amely prioritásnak ö, tekinthető, itt ugye a gyarmatosított országokra gondolok, a kérdés az inkább olyan formában kell, hogy felmerüljön, hogy a történelemhez köthető prioritizálást már nem akarunk megvalósítani, hanem inkább a célok vezérelnek bennünket a prioritási területek kialakításánál. Itt akár a frankofon, akár az angol nyelvterületű országokra gondolunk Afrikán belül. Most az a kérdés persze, hogy a hatékonyság ebben az értelemben hogyan valósul meg, hiszen itt azért nagyon sok ö, ö, szinergia alakulhat ki. Nagyon sok érvet ö, hallhattunk ezzel kapcsolatban, de az biztos, hogy az év végéig a már említett fejlesztési törvény kapcsán dönteni fogunk ebben az ügyben. Szeretnénk valós prioritás területeket kialakítani, mert például ugyanaz a nyelv, és mondjuk Franciaország biztos, hogy jobban fog tudni tevékenykedni mondjuk Szenegálban, mint Malauiban. Tehát ezt a fajta történelmi valóságot azért figyelembe kell venni nem azért, mert gyarmatosítók voltunk ott, hanem egész egyszerűen a tényekből kifolyólag. Köszönöm, Pascal, hogy kifejtetted véleményedet. Az a harc, amely végül is ugye a közös harcunk, remélem, hogy tovább megy, eredményekre vezet, és a G20-ak döntése az adóparadicsomokról, hoz valamit a fejlesztési politika és a felüldő országok szempontjából is, és a, azon leányvállalatokkal kapcsolatos felelősségvállalás, amelyek ilyenekhez kapcsolódnak, is talán most téma lesz. Franciaország részt vesz ebben a harcban, és hogy ez így van, ez nagyon fontos számunkra. Ugyanakkor ellentmondást látunk a projektek méretei között. Ugye Gressz asszony utalt a nagy projektekre, de tudjuk, hogy vannak kis projektek is, és ugye az elsődleges erdők, az Amazon erdeinek védelme hiába hatalmas projekt, még mindig kicsi ahhoz képest, hogy milyen érdekek fűződnek az ott a földet használók gazdasági tevékenységéhez, és így a fejlesztési politika koherenciája nyilvánvalóan sérül, ezzel foglalkozni kell. De annak örülünk, hogy Franciaország, és végül is mi is harcolunk azért, hogy legyen egyfajta jogi következményei következménye is annak, hogyha valaki megsérti az emberi jogi és alapvető környezetvédelmi szabályokat. Köszönöm, Pascal, hogy eljöttél hozzánk, megosztottad velünk azokat a nehézségeket, amelyek a politikák átültetése során merülnek föl, új nézőpontba helyezted ezeket, és azt hiszem hogy ez a tagállami input, ez a jövőben még tovább nő, és a lakossági támogatottsága is meg lesz a francia kormány erőfeszítésének. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Álva tapsol. Próbálja kizavarni azáltal, hogy feláll, de nem. Nous allons maintenant aborder le point 8. Alors... 8-as napi rendi pont következik. utáni fejlesztési menetrenddel foglalkozó magas szintű munkacsoport jelentése. Ahogyan önök is minden bizonyal tudják, nem tudom, hogy megkérhetném-e önöket arra, hogy kívül folytassák a magánmegbeszéléseket. Les gens sont contents de se retrouver. Örülök, hogy uh, ilyen boldogan találkoznak, de azért megpróbálom folytatni a munkámat. A magas szintű panel nemrég uh, kiadta a jelentését. On va peut-être les demander de sortir. Je vous demande de bien vouloir quitter la salle et continuer les conversations. Kérem még egyszer, hogy a magánmegbeszéléseket kint folytassák. Merci. Köszönöm. A magas szintű panel a 2015 utáni fejlesztési menetrenddel kapcsolatban nyilvánosságra hozta a jelentését, ezt mindenki nagyon nagy érdeklődéssel várta. A célja nagyon nehéz volt, ugyanis igen, különböző prioritásokat kellett az új globális keretbe beilleszteni. Azt hiszem, hogy ezt a jelentést nagyon nagy öröm övezte, de ugyanakkor megjelentek aggodalmak is, mert egyesek úgy gondolják, hogy őket kihagyták ebből. Az Oxfam aggodalmainak adott hangot azzal kapcsolatban, hogy a jelentésben az egyensúlytalanságok elleni harc nem kap kellő hangsúlyt. Mások pedig azt mondják, hogy a multifaktoriális szegénység az információtechnológiai eszközökhöz való hozzáférés, a különböző nevek, növekedési szintek nem kellőképpen ö, kerültek figyelembe, nem, nem lettek kellőképpen figyelembe véve. Fontos tehát a perspektíva kérdése. Örülünk-e annak, hogy a klímaváltozás az egyik legnagyobb változást előidéző faktorként jelenik meg, aztán a szegénységgel kapcsolatos megállapítások is összecsengenek azzal, amelyet, amit már a mi szakbizottságunk régóta mond, és aztán a béke, mint változtatási eszköz. Nos, hát ezen keresztül reméljük, hogy java, javul a helyzet, és ez abból a szempontból is érdekes, hogy a katonai kiadásokat hogyan kívánják költségvetésekben elszámolni. A fejlesztés támogatása, valamint a fejlesztési politikák koherenciája már nagyon régóta aggályokat keltett a mi szakbizottságunkban. Úgyhogy kedves kollégák, 2015-ig biztos, hogy nagyon sokat fogunk még erről vitatkozni. Ugyanakkor kevés az idő, hiszen csak javaslatokat kell, hogy megfogalmazzunk, még azelőtt, hogy az ENSZ közgyűlése elfogadja a végső nyilatkozatot. A mai vitánk szempontjából nagyon örülök annak, hogy Antonio Vigilant itt van közöttünk, aki az ENSZ képviseleten dolgozik itt Brüsszelben, valamint a Concord három képviselője is, hiszen a 2015 utáni időszakkal foglalkoznak Monsieur Lödömeyer úr, Száltána asszony és Marius Vanders urak. Úgyhogy önöket is köszöntjük köreinkben, és meg is adom a szót Vizsilant úrnak 10 percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Könnyű feladat a számomra, hogy bemutassam a magas szintű munkacsoport ehm, jelentését, vagy legalábbis röviden ismertessem azt. Rövid leszek, hiszen a jelentést megkapták, és talán csak kiemelném az érdekességeket és az új elemeket, amelyeket tartalmaz ez a jelentés. Szeretném elmondani, hogy a 2015 utáni fejlesztési célok, amelyeket sokkal szélesebb körű konzultáció alapján készítünk, sokkal több mindenkit bevonunk ebbe, és új technológiákat is alkalmazunk, például van egy online felmérés is, legutóbb erre nem volt lehetőség. A magas szintű munkacsoport jelentését a főtitkár számára is elő, elérhetővé tesszük. A főtitkár számára már 15 ENSZ osztály készített jelentés, sőt, van egy másik jelentés is, amely a vállalatok társadalmi felelősségvállalására vonatkozik, illetve van olyan, olyan vállalatok, amelyek szintén összefogtak egy jelentés készítése erejéig, összefogva az ensz szintén a 2015 utáni fejlesztési menetrendre vonatkozóan. Ezzel azt szerettem volna mondani, hogy a magas szintű munkacsoport jelentése nem az egyetlen, fontos bár, de nem az egyedülé, Szeptember 25-én ül össze a közgyűlés, az ENSZ közgyűlése, itt fogják megtárgyalni a magas szintű munkacsoport jelentését, és mielőtt kiemelném a jelentés néhány fontos elemét, hadd mondjam el röviden, hogy hol is tartunk ki a 2013-ban a milleniumi fejlesztési célok területén, ugye még két évünk van hátra, és hát azt mondhatnánk, hogy a pohár félig tele van, hiszen 700 ezer embert sikerült már megmenteni a szegénységtől, mert 2010, 2010-ben fontos előrelépést értünk el, az ivóvízzel kapcsolatos célkitűzést is elértük, most pedig 2,1 milliárd ember féri máron hozzá az elmúlt évtized óta ivóvízhez. Ez azt jelenti, hogy a malária és a tuberkulózis okozta halálozási eseteket sikerült megfelelően visszaszorítani, és a nyomor negyedekben élők számára vonatkozó célkitűze sikerült kétszeresen is elérni, noha ez egy kevésbé ambiciózus cél volt, hiszen sajnos az abszolút szám nőtt a nyomor negyedekben élőket illetően, mert nőtt a nyomor negyedek száma és mérete. És ami az éhenységre vonatkozó célkitűzést illeti, még ezt sem értük el, de 2015-ig ez még megvalósulhat, hiszen jelenleg 23-ról 14%-ra csökkent az index, tehát még elérhetjük ezt a célt. Ezek voltak a 2015-ig tartó célok, és a magas szintű munkacsoport jelentése emlékeztet bennünket arra, hogy senkiről sem szabad megfeledkeznünk, senkit sem szabad magára hagyni. Tehát nem elég megfelezni az éhezők vagy szegények számát, más szóval minden emberi lény számára méltó körülményeket kell teremtenünk. A magas szintű munkacsoport jelentése új paraméterekkel is foglalkozik, amelyek a jelenlegi fejlesztési célok esetében nem álltak rendelkezésre. Ilyen eh, az éghajlatvédelmi mutató, az urbanizáció felgyorsulására vonatkozó paraméter, az észak és déli féltekére vonatkozó urbanizációs ráta, a fiatalok körében egyre elharapózó munkanélküliség, főleg délen, de globális konnektivitás, illetve a magán szféra szerepe a globalizációban is ilyen fontos új paraméter, valamint a demográfiai trendek és a fenntartható fogyasztás és termelési minták. A jelentés tekintettel a globális kihívásokra egy egyetemes menetrendet követel, és egy egyetemes keretet, amely mindenkire vonatkozik, habár a célokat természetesen országra lehet szabni. A magas szintű munkacsoport öt transformatív változásról beszél, amelyekre szükség van a, ahhoz, hogy az új menetrend teljesíthető legyen. Az egyik a, abban a mottóban tükröződik, amelyet én említettem, senkit nem szabad magára hagyni. A második a fenntarthatóság és a fenntartható fejlesztés, amelyet a jövőbeni fejlesztési keret központi részévé kell tenni, úgy kell átalakítani továbbá a gazdaságokat, hogy inkluzív növekedést és munkahelyeket biztosítsanak, hatékony intézmények létrehozása, béketeremtés, és új globális partnerség létrehozása e-, ezen új fejlesztési keret körül úgy gondolom a panel vagy munkacsoport inkább elveket akart lefektetni és célokat lefektetni, ahelyett, hogy azzal foglalkozott volna, hogy mi a célkitűzéseknek konkrétan hogy kell kinézniük. Azonban nagyon fontos, és ezzel megerősítjük az Európai Unió álláspontját is, egyetlen egy keretet szeretnénk célkitűzésekkel és elvekkel, amely noha nem lesz kötelező, mégis monitorozás tárgya lesz. Fontosnak tartjuk ennek eléréséhez azt, hogy legyen egyfajta adatforradalom, abban az esetben, hogyha minden adatra szert akarunk tenni, amelyel mérhető például e, a célkitűzések elérésének minősége. Tehát a célokat nemzetállami szinten kellene konkretizálni, konkrétan meghatározni, és csak akkor tekintjük a célokat elérnek, ha minden szociális, társadalmi e, csoport esetében elértük azt. Szerintem ez az egyik legfontosabb, személyes véleményem szerint legalábbis, mert ezzel közvetlenül kezeljük az e- esélyegyenlőtlenség, illetve az egyenlőség hiányának problémáját, mondván, hogy csak akkor érte, értük el a célt, ha a társadalom minden egyes részében teljesítettük azt. Tehát ezáltal nem fog tovább uralkodni az átlagértékek zsarnoksága, amely gyakran elfedi a valóságot. Tehát a mainstream monitoring helyett a társadalom minden egyes rétegére lebontva fogjuk vizsgálni a célok elérését, legalábbis a, tér, a terv szerint. Nem akartuk már két évvel előre meghatározni egészen pontosan a célkitűzéseket, hiszen ez nagyon arrogáns lett volna tőlünk, de 12 célkitűzést azért mégis felvázoltunk, mondván valami ilyesmire lesz majd szükség hogy egy példát mutassak, egy példát mondjak, egy lehetséges keretre, amely az előző fejlesztési célok generációjára épít, de négy új célkitűzésünk van, energia, munkahelyteremtés, béke és biztonság és jó kormányzás. Ezek lennének az új kiegészítő célkitűzések, ezzel válaszolva azokra a bírálatokra, amelyek a korábbi eh, milleniumi fejlesztési célokat érték. Természetesen maga a jelentés nem tekinthető a folyamat zárásaként, és még mindig van elég terünk arra vonatkozóan, hogy definiáljuk, hogyan néz ki majd a nemzetközi együttműködés, hogyan néz ki majd a fejlesztési együttműködés az új célok fényében, és továbbá megvitathatjuk azt is, hogy az egyenlőség mint olyan célkitűzés legyen-e, az egyenlőség minden formájára gondolok itt, és kérdés, hogy elérhető egy konszenzus arról, hogy a hozzáférés és az elosztás megfelelő aránya hogyan is nézzen ki az egyenlőség biztosításához. A magas szintű munkacsoport tehát, még egyszer elmondom, adatgyűjtést javasol, annak biztosítására, hogy a társadalom minden rétegében érvényesüljenek a kitűzött célok. Végül két másik fontos pont, amelyel foglalkozott a magas szintű munkacsoport, egyrészt a finanszírozás, amelyre vonatkozóan az ajánlások egyetlen egységes keretet javasolnak. A fenntarthatóság, a zöld gazdaság, az úgynevezett zöld forrásokra építve, tehát koherenciát követelnek ezen források számára egyetlen egy fejlesztési kereten belül, hiszen máskülönben szétaprózódottság és ellenmondásosság alakulnak ki a források felhasználásában. És zárásképpen van egy másik ajánlás, hogy az ENSZ-en belül legyen egyetlen egy olyan grémium, amely monitorozza az új keretet, bárhogy is nézzen az ki, és minden évben készüljön egy jelentés, amelynek a neve globális fenntarthatósági fejlesztési vagy fenntarthatósági fejlődési kitekintés. Mint ahogyan mondtam, a folyamat még nincsen lezárva, még nem ért véget, és különösen érdekes az a jelentés, amely az internetre kerül, illetve az a felmérés, amely online elérhető lesz, már közel egy millió kis töltötték, és itt néha meglepő eredményekre jutunk, például kiderült, hogy a nyílt, átlátható, elszámoltatható kormányok rendkívül fontosak a célok elérése szempontjából, az emberek véleménye szerint. Itt tehát a kormányzás dimenziója kerül ismét elé, előtérbe, amelyet az imént már említettem. A konzultációkat folyamatosan folytatjuk, nemzetállami szinten is. A folyamat végén több mint száz országban tartunk ilyen nemzeti konzultációt. A részvétel nagyon biztató a számunkra, hiszen mindenféle korú, műveltségű, képzettségű emberek részt vesznek benne. Összességében tehát úgy gondolom, hogy a magas rangú munkacsoport nagymértékben megerősítette az Európai Unió által megszabott irányt, konzisztensnek tartom vele, összeegyeztethetőnek, és azt gondolom, hogy az Európai Unió még erősebben, mint a jelentés, a politikai koherenciára fekteti a hangsúlyt a fejlesztési együttműködésben. Ha belegondolunk, egyetlen egy keret, egyetlen egy finanszírozási mechanizmus, egy egyetemesen használható keret gyakorlatilag azt jelenti, hogy a különböző kormányok erőfeszítései és a nemzetközi erőfeszítések is, amelyek esetében a mechanizmusok nem mindig működnek megfelelően, nem összehangoltak, ezek esetében tehát a politikai koherencia nagyon fontos lehet, és ezt minél előbb konkrét formába is kell önteni, hiszen szükség lesz erre a politikai koherenciára az új fejlesztési célok kerete megvalósításában. A konklúziók tehát túlmennek a haladás és fejlődés GDP-ben való mérése, mérésén, az Európai Unióban is megmutatkozott egy ilyen tendencia. A szegénységi célkitűzések esetében is, amikor nullára akartuk az éhezést és a szegénységet csökkenteni korábban, vagy arra, erre az arányra akarjuk csökkenteni 2030-ig, akkor azon is el kell gondolkodnunk, hogy a jövedelemre alapozzuk a szegénység definícióját, vagy talán egy átfogóbb, jobb mértékegységet teremtünk, a magas szintű munkacsoport már most is egyébként elfogadta a jövedelemre vonatkozó definíció mellett a különböző országok által alkalmazott definíciókat is kiegészítésképpen, és itt meg is állok. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most akkor egyezzünk meg. 15 percünk van hármajukra, tehát 5, -5 percet tudok adni, melyet szúr. Elkezdem én, és majd a kollégákat hagyom kiegészíteni a mondandómat. Köszönöm szépen, hogy meghívtak bennünket ide. Fontos ez számunkra, különös tekintettel arra, hogy a folyamat még hosszas lesz, ezért fontos számunkra, hogy a parlament és a civil társadalmi szereplők is befolyásolhassák a 2015 utáni fejlesztési menetrendre vonatkozó folyamat végeredményét. Néhány általános megjegyzéssel kezdeném, a magas szintű munkacsoport jelentésére vonatkozóan majd ezt követően a kollégák a részletekről fognak beszélni, a konkrétumokról. Általánosságban elmondhatjuk, hogy noha a civil társadalom reakciói nagyon különböznek, összességében azonban jobb volt a jelentés, mint vártuk. Kevesebb, mint amiben reménykedtünk, de jobb volt, az, jobban sikerült az elvártnál. A magas szintű munkacsoport legutóbbi balé találkozóját követően nagyon aggódtunk, hiszen a találkozó előtt kaptunk egyfajta előzetes betekintést a tervezetbe, és 250 civil társadalmi képviselő közül a legtöbben nagyon csalódottak voltak, nagyon kevéssé tartottuk ambiciózusnak a tervezetet, és sokan konga, megkongatták a vészharangokat a magas szintű munkacsoport résztvevői felé, és kérték őket, hogy ambiciózusabb célokat tűzzenek ki. Reméljük, hogy ez részint eredményes volt, és hát kezdettől fogva nagyon nagy potenciált rejtett a szövege, és néhány kérdésben végül is a végeredmény tekintve nagyon határozott nyelvezettel találkoztunk, határozott megfogalmazásokkal, tehát egy kicsit azért meg is könnyebbültünk, de még mindig aggódunk. Ennek legfőbb oka pedig az, hogyha megnézzük a dokumentumot, akkor copy-paste módszerrel még mindig egy nagyon erős, határozott dokumentumot lehetne ebből összevágni, amely az, elmu- az elkövetkező 15-20 év számára egy nagyon erős menetrend lenne, Ugyanígy, ugyanezzel a módszerrel azonban összeolózhatnánk egy olyan változatot is, amely nagyon gyenge, és valószínűleg kevésé lesz eredményes. Tehát mehetünk egyik irányba és a másikba is, és hát a gond az, hogy a copy-paste, az ollózás még csak most kezdődik, hiszen lesznek újabb dokumentumok, amelyek erre alapolnak, és hát sajnos a tendenciák nem a megfelelő irányba mutatnak, tarthatunk attól, hogy gyengülni fog a mondani valója a keretnek. Emellett ez az új szakasz mind a parlament, mind számunk civil szervezeti szereplők számára is nagyon fontos. Itt van a lehetőség arra, hogy a tartalmi ben változást érjünk el, Mindenki ugyanúgy beszél jelen pillanatban az egyetemességről, a fenntarthatóságról, a növekedésről, de sokszor teljesen más tartalmakra gondolunk, amikor ezeket a szavakat használjuk. Itt az ideje tehát, hogy helyre rakjuk ezeket a fogalmakat, igazi tartalmat állítsunk mögéjük, és ami az elszámoltathatóságot illeti, igen, helyi szinten ez érvényesíthető, de nemzetközi szinten már sokkal nehezebb kérdés ez, csak hogy egy példát említsek. Tehát ebből kifolyólag az elkövetkezendő néhány hónap nagyon fontos időszak lesz. A miniszter úr is elmondta, a Leave No One Behind, senkit se hagyjunk magá magára, ezzel az egyenlőtlenség ellen fel tudunk lépni. Szerintem egy közvetlenebb módja is lehet annak, hogy kezeljük ezt a problémát, de hát sok minden függ attól is, hogy ezeket a mondatokat, fogalmakat hogyan értelmezzük az elkövetkezendő hetekben, hónapokban, amikor a tárgyalások számára alapvető fontosságú dokumentumok elkészülnek. Csak ennyit szerettem volna kiemelni röviden. Köszönjük szépen, Szeldana asszony. Köszönöm, elnök asszony is leszeretném szögezni, ahogy Vigilante úr is elmondta, hogy mi a civil szervezetek üdvözöljük azt, hogy mély konzultációba fogott a magaszintű panel. Ez tényleg beindította a részvételt a jelentés kialakításában, mert korábban nagyon kiábrándultak voltunk, mert a jelentésbe beleölt sok munka után úgy éreztük, hogy megszakad a folyamat. Nagyon vegyes a kép, sok negatívumot látunk, de megpróbálunk belekapaszkodni a jó dolgokba, és ez például egy jó dolog, hogy a tárgyalások így mentek tovább, ezzel együtt a tárgyalások nem lesznek könnyűek, de remélem, hogy akik hasonlóan gondolkodnak a témában, azok is ki tudják majd domborítani, és meg tudják valósítani a jelentésben foglalt pozitívumokat, és meg tudják akadályozni, hogy a negatívumai túlzottan előtérbe kerüljenek. A legfontosabbakat már elmondtuk. Az első átalakító lépés, az elv, hogy senkit se hagyjunk hátra. Ez egy nagyon jól kidomborondó üzenete a jelentésnek. Ezt a 2015 utáni időszakra vonatkozó vitákban ezt komolyan vesszük, és azt is, hogy egy grassroots megközelítést alkalmazunk a szegénység elleni és egyenlőtlenség elleni harcban, és megpróbáljuk azokat a strukturális problémákat kezelni, amelyek a szegénységet okozzák. Az emberi jogi szempontból is ö, tulajdonképpen jogsértés a szegénység, és ezzel ilyen értelemben kell foglalkozni. A múlt héten elküldött nyílt levél az emberi jogi főbiztoshoz egy nagyon érdemi levél volt, és üdvözli ezt a koncepciót, és reméljük, hogy ezt a levelet a biztos majd komolyan veszi, és a 2015 utáni időszakra vonatkozó tárgyalásokban is szerepe lesz. Azt szögezzük le, hogy a szegénységet nem lehet egyszerű intézkedésekkel leküzdeni, folyamatosan tudatában kell lennünk, hogy itt nem lehet konkrét évekre kitűzni ö, célokat és minimalista módon megfogalmazni őket, hanem sokkal átfogóbban kéne ezeket kezelni, és ahogy az előbb is már mondtam, a, a szegénység esetében egy emberi jog sérül, a méltó élethez való jog, ugyanez érvényes az igazságosságra, egyenlőségre, a javak legalább valamilyen szinten igazságos elosztására. A panelben is megfogalmazódott, hogy horizontális célok ezek, tehát az egyenlőtlenség és szegénység elleni harc, és minden erőforrást és intézkedést és konkrét célt úgy kell megfogalmazni, például az igazság szolgáltatáshoz való hozzáférés jogát, hogy ezt szolgálja. Ahogy Rudi is elmondta, az azonban kiebrándító volt, hogy sokak számára az egyenlőségért való harc nem prioritásos cél, már pedig az egyenlőtlenség egyre nő a világban, és nem véletlen ö, látjuk azt, hogy a világban nagyon sok helyen ugye, tüntetnek, lázadnak az elnyomás ellen. Ha valaki ezt és ez a jelentés sajnos nem teszi meg, nem domborítja ki kellőképpen, és túlzottan a gazdasági növekedésre helyezi a hangsúlyt, de ennek kapcsán nem beszél a gazdasági javak igazságos eloszlásáról, elosztásáról, akkor az számunkra nem megfelelő szöveg a méltó munka helyek elve kapcsán, ugye a decent work koncepciója kapcsán, amit az ILO gond, dolgozott ki, mi azt gondoljuk, hogy ezt is be kéne foglalni jobban a javaslatba, ideértve emellett a nemek közötti egyenlőség koncepcióját is, ez sem tükröződik kellőképpen az állítólagosan holisztikus megközelítésű szövegben. Tehát a gender equality fogalma teljesen hiányzik, aztán a helyi erőforrások mobilizálása, az adóparadicsomok elleni küzdelem, a adóelkerülés elleni küzdelem, ezek ugyan szerepelnek a tervezett prioritások között, és az üdvözlendő, mint ahogy a környezeti elszámoltathatóság elve is, és a fenntartható fejlődés, fejlesztés elve is. Ezt üdvözöljük, de más felől pedig nagyon kevéssé ambiciózus ez a szöveg, az említettek mellett például olyan szempontból is, hogy a 2015 utáni időszak modalitására semmit nem mond, nem is említi az univerzális keretet, már pedig a klímaváltozás kapcsán a fejlődő országokról nem lehet a teljes földbolygó teljességének figyelembevétele nélkül beszélni, és a felelősség elosztásáról sem és hiányzik a szövegből az elszámoltathatósági mechanizmusok megfogalmazása is. Ez egy a millenniumi célok kapcsán is már feltárt gyengeség volt, és ez sajnos így maradt, és sok intézkedéshez nem rendeltek kellő helyi nemzet, nemzetközi intézményi felelősséget, és így aztán a végrehajtás is nyilván nagyon gyengécske volt. Ezt a fajta elszámoltathatóságot kéne bevezetni, és a jelentésből ez számunkra nagyon hiányzik, tehát a 2015 utáni időszakra vonatkozóan. Az erre időszakra vonatkozó célok nem fognak teljesülni, hogyha ezeket az alapvető elveket nem vesszük bele a szövegbe. Vándersz úr. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Be fogom tartani az időt. Jean kollégám már rámutatott néhány hibára, az egyébként nagyon jó jelentésben, amelyet néhány nagyon elhivatott ember készített. Közel 2000 NGO-t kérdeztünk meg, akik fejlesztési kérdésekkel foglalkoznak. A mi input dokumentumunk azt a címet viseli, hogy a bolygónkon az embereket kezeljük prioritásként, és úgy folytatni, ahogy eddig az nem opció. Úgy gondolom, remélhetőleg egy folyamatos párbeszéd kezdete ez a parlament és a civil szervezetek között. A parlament képviseli a polgárokat, a civil szervezet pedig a polgárokból áll. Egy nagyon fontos folyamat lenne ez, amely véleményünk szerint legalább olyan fontos az Európai Unió, mint a bolygónk polgárai számára. Ezért, bármi is legyen ennek a folyamatnak a végeredménye, nem lehetnek a résztvevők csupán az eddigi szokásos szereplők, és nem lehet ez része az eddigi hagyományos fejlesztési paradigmának, amelyet az elmúlt fél évszázadban láthattunk, illetve ennek a századnak az első tíz évében is ez volt a jellemző. Az ENSZ közgyűlésére, szeptemberi közgyűlésére térnék most ki. Ennek előkészítési szakaszában remélhetőleg folyamatos párbeszéd révén meg tudunk állapodni az Európai Parlamenttel abban, hogy a magas szintű munkacsoport jelentésében melyek azok az elvek, amelyekhez mindenképpen ragaszkodni kell. Akkor is, amikor ugye szépen lassan kormányközi szakasz következik, ugye a copy-paste módszerről hallhattunk néhány szót, és aztán szeptemberig, majd 2014 elejéig lesz egy további fontos szakasz. Remélhetőleg civil társadalomként hozzá tudunk járulni, sőt részét képezhetjük majd az EU delegációjának, amely részt vesz a New Yorki eseményeken. És ez a partnerség, amely a múltban is létezett, és amiért nagyon hálásak vagyunk, remélhetőleg folytatók, folyt, folytatódik 2014-ben, 15 ben amely utóbbi, mint tudjuk, az európai fejlesztési év. Köszönöm. Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy megosztották velünk gondolataikat. Görenc úr szeretne felsz felszólalni, parancsoljon. Merci, Madame la Köszönöm, elnök asszony. Nagyon izgalmas vitát hallottunk. Egyszerű lenne a kérdésem. Szeretném megérteni, elsősorban az irányításra vonatkozó elveket. Ki mit tesz, ki miért felelős, mi lesz a szerepe a kormányoknak, a civil szervezeteknek. Lehetne ezt az egész struktúrát egy kicsit jobban kibontani. Tudjuk, hogy a szereplők, a hagyományos szereplők, klasszikus szereplők, a tagállamok a fejlesztéspolitikában, az Európai Unió továbbá, illetve nemzetközi szervezetek, de a hidegháború vége óta azt is tudjuk, hogy ezek a szereplők, ezen szereplők mellett, különösen a kotonói egyezmény óta, a magáncégek és a civil szervezetek is erőteljesebben részt vesznek és részt is kell, hogy vegyenek a fejlesztésben, és rájuk vonatkozóan még mindig nem világos a definíció, hogy mi lesz az ő szerepük. Ugye képzeljünk el egy államot, ahol a kormány gyakorlatilag nem működik, szörnyű nagy szegénység van, nem jó a kormányzás, és ilyen esetben az EU a tagállamok képtelenek eljuttatni a fejlesztés támogatást, mert az a helyi kormányon keresztül mehet csak. Ilyenkor nyilván fontos szerep jutna a civil szervezeteknek, mert az állam befutsolt, és ilyen helyzetben milyen intézményi szerepet lehet kiharcolni egy ilyen államban is a civil szervezetek számára, hogy a nem állami, a magán cégek, a nemzetközi cégek is garantáltan megjelenhessenek, és hogyan lehet ezt kikényszeríteni, ez egy nagyon gyakorlatias, konkrét példa, ez gyakran felmerül, és erre nem hallottunk semmit. Köszönöm szépen. Most Berman úrnak adok szót, hogy az új 2015-re vonatkozó jelentés szóljon nekünk. Köszönöm szépen, kérdést intéznék Antonio Vigilantehez. Köszönöm, amiért ilyen világosan beszámolt a jelentésről. Sajnálatos módon még nem tudtam azt elolvasni, de néhány hónappal ezelőtt, amikor Rebecca Greenspan itt járt Brüsszelben, nagyon érdekes vitát folytattunk, amelyben úgy tűnt, hogy a UNDP aggódik az értékek egyetemességének folyamatos védelme területén. Ezen a vacsora, munkavacsorán hangsúlyozták, hogy az Európai Unió kell, hogy legyen az egyetemes értékek védelmének szószólója. Mit gondolnak a milleniumi fejlesztési célok utáni időszakról szóló vitáról ebben a tekintetben? Pozitívan látják azt, ahogyan a vita alakul, vagy még mindig ugyanúgy aggódnak mint korábban. Köszönöm. Mielőtt megadnám a szót Vizsilánta úrnak, valamint a Konkor tagjainak, megadom a szót az Európai Bizottságnak, amelyet Gaspar Frontini képvisel. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, és köszönöm, amiért lehetőséget biztosít, hogy kommentáljam az elhangzottakat, illetve bemutassam az Európai Bizottság véleményét a magas szintű munkacsoport jelentéséről. Önök közül valószínűleg a legtöbben már tudják, hogy Pibax úr volt a magas szintű munkacsoport tagja, egyik tagja, és részt vett a munkában. Pibax biztos úr, azt hiszem, igen, csak elégedett a csoport munkájának eredményével és a jelentéssel magával is. Nyilvánvalóan nem ez a munka vége, de nagyon fontos mérföldkőnek és elemnek tekintjük, amely elemek majd mind-mind hozzájárulnak a 2015-ös, 2015 utáni menetrend kialakításához. A magas szintű munkacsoport néhány döntése világos orientációt ad, prioritásokat határoz meg, és ezek közel állnak az Európai Bizottság közleményéhez, és ahhoz, amiről majd valószínűleg a tanácsi következtetésekben dönt holnap a tanács, nevezetesen az az elgondolás, szerint egy egyetemes menetrend legyen, amelyben szerepelnek a szegénység felszámolására és a fenntartható fejlődésre vonatkozó elgondolások. Egy olyan menetrendről van tehát szó, amelynek egyetemesnek kell lennie, minden országot magába kell, hogy foglaljon ez a menetrend. Aztán az egyenlőség, az egyenlőtlenség kérdéseinek megfogalmazása, az azokkal kapcsolatos megfontolások, továbbá a jogállamiság, a biztonság, a béke kérdése, ezek kiemelése, azt hiszem ez ugyanabba az irányba mutat, mint amelyet felvázolt a tanács és az Európai Bizottság. Ahogyan Vigilante úr elmondta, a magas szintű munkacsoport jelentése öt strukturális elmozdulásról beszél. Az egyik, senkit sem hagyjunk magára, másodszorban a fenntartható fejlődés kiemelése, inkluzív növekedés és munkahelyteremtés a harmadik, negyedik, béke, biztonság és elszámoltatható intézmények, és ötöt sorban egy új globális partnerség. Hogyha megnézzük ezt az öt építő elemet, amely, megnézzük azt az öt építőelemet, amelyet az Európai Bizottság közleménye tartalmaz, akkor sok-sok egyezést fedezhetünk fel, legalábbis a négy első építőelem esetében. Mi is egy alapvető életszínvonalat javasolunk mindenki számára, a fenntartható fejlődést, a természeti erőforrások jó kezelését, és emellett javasoljuk a jogállamiság, a jó kormányzás, az emberi jogokkal kapcsolatos célkitűzésünket, valamint egy külön célkitűzés is megfogalmaztunk a béke és a biztonság tekintetében. A magas szintű munkacsoport ugye ezt a két elemet egyetlen egy célkitűzésbe sűrítette. Szeretném továbbá azt is elmondani, hogy szeretném azt is kommentálni, ahogyan a magas szintű munkacsoport javasolta az esetleges célkitűzéseket. Sokat beszélhetünk a célkitűzések meghatározásáról, a legfontosabb azonban véleményem szerint az, hogy ez a felvetés, ez a tervezet legalábbis azt mutatja, hogy a két menetrend összeegyeztethető, meg lehet határozni ezeket a célokat. Úgy gondolom, ez egy nagyon fontos üzenet. Végül úgy gondolom, hogy bár a munkacsoportot olyan emberek alkották, akik eh, akik eh, ugye hivatalból kerültek ebbe a munkacsoportba, mégis 20 valahány olyan személy vett részt a munkacsoport munkájában, akiknek nagyon eltérő a háttere, nagyon eltérő a tapasztalata, és egészen széleskörű aggodalmakat is felvethettek. Éppen ezért gondoljuk azt, hogy ezt a jelentést nagyon is figyelembe kell vennünk, amikor tovább gondolkodunk arról, hogy a 2015 utáni fejlesztési menetrend hogyan is nézzen ki. Köszönöm. Vigilant. Köszönöm szépen. Vigilant úr kapja meg a szót, hogy választ adjon, és lezárja az elhangzottakat. Thank you very much. I... <clears throat> will... Köszönöm szépen. Valószínűleg csak néhány pontra tudok majd kitérni. Először is. Tisztezésképpen a magas szintű munkacsoport ezt a jelentést a főtitkárnak készítette, nem egy ENSZ jelentésről van szó, egy olyan jelentés ez, amelyet a főtitkár használ majd fel, hogy elkészítse saját tervezetét a tagállamok felé szeptemberben. Ahogy mondtam, a vállalatok is készítenek jelentést, a magánszféra, és azok a vállalatok, amelyek az ENSZ globális paktumát betartják, és az ENSZ-en belül 60 ügynökség és megfogalmaz majd bizonyos elgondolásokat. Ők koordináltan egy munkacsoportban működnek együtt egymással, amely szintén létrehozott egy jelentést. Ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy a jelentés valóban csak közvetetten foglalkozik a fejlesztési menetrendel, hiszen nem célkitűzéseket határoz meg az egyenlőtlenség kezelésére, hanem bizonyos elemeket a mérhetőségre vonatkozóan. Úgy gondolom, nagyon nehéz az egyenlőségre vonatkozó célkitűzésben közös megfogalmazást elérni. Megállapodhatunk például a különböző szolgáltatásokhoz való egyetemes hozzáférésről, egy bizonyos szociális védelmi platformról, a esélyegyenlőség minőségéről. Amikor azonban a különbözőségekről van szó, és egy célkitűzés meghatározásáról van szó, ez ideológiai akadályokat rejthet magában. Így tehát gyakorlatilag egy olyan megfogalmazás lehetne elfogadható mindenki számára, hogy csökkentsük az eltéréseket, a diszparitást. De hát milyen szintig? Nulla szint? A nulla szint irreális volna. Tehát gyakorlatilag egyfajta filozófiai fejtegetésbe torkolhat, hogy legyen egy célkitűzés az egyenlőtlenségre vonatkozóan, és milyen mértéket határozunk meg célként. Ezt sokkal inkább kérdésként fogalmazom meg, mint válaszként. Tisztában vagyok ezzel, de talán ez egy kicsit magyarázatot ad arra, hogy a panel, illetve a munkacsoport miért nem igazán tudott az egyenlőtlenségre vonatkozó konkrét célkitűzést meghatározni. Talán nem is annyira leave no one behind, tehát ne hagyjunk senkit magára mottóban tükröződik ez, hanem még egyszer elmondom, fontos szem előtt tartanunk, hogy az új célkitűzéseket csak akkor tekintjük elértnek, hogyha a társadalom mindegyes a rétegében elértük őket. Ez nagyon sokat mond az egyenlőtlenség elleni harcról. Talán nem a jövedelemben megmutatkozó különbségek elleni harc területén, de akár az oktatás, a hozzáférés és egyéb területeken. Ami a Berman úr kérdéseit illeti, úgy gondolom a nemzetközi közösség nagyon aggódik az emberi jogok relativizmu, ter- megmutatkozó relativizmus területén. Ugye van ennek egy egyetemes vetülete, az 1948-as nyilatkozatban szerepel az egyetemes volta. A, az emberi jogoknak, amely, amelyek nem változnak egy adott ország etnikai összetételétől függően, és így tovább. Tehát van egyfajta közös magva az emberi jogoknak, és ezt valahol sokan veszélyeztetetnek látják. A jelentés milyen irányba mutat itt? Úgy gondolom itt-ott nagyon erős megfogalmazást találunk, amely megerősíti az egyetemes jellegét az emberi jogoknak. Például ott, ahol a szöveg a nők esélyegyenlőségéről szól, a nők egyenlő jogáról, hogy például bankszámlát nyissanak, illetve ahol a megfogalmazás arra is kitér, hogy a nők politikai és gazdasági életben tapasztalható hátrányát fel kell számolni. Úgy gondolom ez egy igen határozott megfogalmazás. Tehát a magas szintű munkacsoport néhány ajánlásai ezen általam említett aggályokat felszámolhatják, de hát mint mondtam, ez nem egy elég konkrét szöveg, nem tartalmaz konkrét célkitűzéseket, és ugye azt is elmondtam, hogy a keretet maguk az országok fogják országra szabott célokkal megvalósítani. Emellett hogy még talán nem érkez, érkeztünk el addig a pontig, ahol a fejlesztési együttműködést az emberi jogokra alapozhatjuk azok értelmezésére. Nem tökéletes a szöveg, de azt hiszem részben felszámolhatja azon aggályokat, amelyek szerint az emberi jogok univerzalitását, egyetemességét veszélyben láthatjuk. Berman úr, nos hát ön azt mondta, hogy elszámoltatható kormányok egy nem megválasztott kormány elszámoltathatónak minősül-e, vagy sem? Ezzel meg lehet-e kerülni a problémát a demokrácia hiányával kapcsolatban bizonyos területeken, bizonyos országokkal kapcsolatban, hogy inkább az elszámoltatható kifejezést használjuk, inkább, mint a demokratikus. Tehát itt mi a helyzet az emberi jogokkal ezzel, ennek kapcsán? Érdekes ez a megfogalmazás. Röviden válaszolna? Igen, folytatom. Majd folytatjuk a vitát később. Nos, hát igen, valóban a választások nagyon fontosak a demokrácia szempontjából, de azért nem az egyetlen és legfontosabb lépés, mert nagyon sokszor az emberi jogok sérülnek ott is, ahol vannak választások, és nem sérülnek ott, ahol viszont nincsenek. De mégiscsak itt ugye a participatív demokráciára gondolok, ahol az emberek hatással vannak az ország jövőjére, és főként még a kormányzati ciklus alatt is valamiképpen beleszólhatnak a folyamatokba. Most a legrosszabb esetekben vannak a még elszámoltathatónak sem mondható kormányok. A célok szintjén valóban ez nem valósul meg, a szövegben nem explicite fogalmazzuk meg, de mégiscsak a jó kormányzás, a megfelelően működő intézmények, az emberek különböző szabadságjogainak érvényesülése mégiscsak összefüggésben van a magas szintű panel szerint a participatív demokráciának a követelményeivel. A Concordtól mindenki egy percet kap. Just come back to the point on, on Visszatérnék a jó kormányzás kérdésére, és arra, hogy mi van akkor, hogyha nincs jó kormányzás. Sajnos hát nem lehet ezt automatákkal legyártatni, a jó kormányzást. Ez arra a kérdésre visszavezethető, hogy a helyi nemzeti vagy helyi struktúrák képesek-e az emberek jogait, mindegy, hogy milyen jogokról van szó, valamilyen szinten legalább garantálni. És az utóbbi hónapok, évek során a Riói konferenciára való készülés közben egy érdekes levél született az előadóktól az élet, ételhez való jog és egyéb jogok kapcsán. Felsorolták tehát azokat a jogokat, amelyek az ENSZ emberi jogi kartájában levezethetők, és amelyek kapcsán elszámoltathatósági struktúrákat javasolnak. Itt valóban a civil szervezeteknek hagyományos vasdag funkció juthat, ha más nem, akkor felhívhatják a figyelmet az emberi jogok lábbal tiprására, támogathatják a helyi csoportokat, de ezúttal most arra is erőfeszítést tettek, hogy struktúrákat építsenek be a rendszerbe, hogy a lehető legtöbb szereplőt, helyi szereplőt valamilyen szinten legalábbis felelősséggel ruházzák föl, és a, az érintetteket, a potenciális kedvezményeket felruházzák a panasztétel a jogorvoslat lehetőségével. Köszönöm. Egy percet tudok adni, mondja az elnök. Ami az egyenlőséget illeti, a prioritás most a növekedés, és az egyenlőség mindig lemarad, mint prioritás. Nem is eh, merül föl, pedig a siker egyik eh, záloga lenne még a gazdasági sikeré is. Ha nem javítjuk eh, az egyenlőség területén azt, amit csinálunk, akkor az összes többi eleme is a kártyavárnak dől. A magán szféra és a civil szervezetek bevonásának az egyik modellje az, hogy bevonja őket a struktúrák kialakításakor, a másik pedig általában véve a fejlesztésbe. Ami a modalitásokat illeti, a Rio fenntarthatósági folyamaton belül kialakult egy minta arra vonatkozóan, hogy a jövőben hogyan lehetne ezeket a szervezeteket mozgósítani. Egy fontos elem ezen belül persze az, hogy milyenek a szabályok, illetve hogy a szabályok mennyire teszik lehetővé, hogy a magánszféra sokkal jobban befolyjon a fejlesztésbe, mint jelenleg. Ugyanis általában véve magán szivérának nem prioritása a fejlesztés, ez mindig kormány feladat hagyományosan. A kormányok azok, akik megpróbálják, és néha sikeresen, néha nem, bevonni a magánszférát a fejlesztési célok megvalósításába. Tehát mindenképpen sok múlik az államon, a jogszabályokon. Mondom, nagyon sok elfiányzik ebből a jelentésből. Van úr, nagyon röviden. One minute, uh, Madam President. Én is csak egy percben. Azt szerettem volna megemlíteni, hogy a World Visionnek dolgozom nap mint nap. Nagyon büszkék vagyunk, de ugyanakkor félünk az újfajta partnerségek kapcsán, amelyeket nagy multinacionális vegyipari cégekkel kötöttünk, és a fejlődő világban a gyümölcs termesztésre van kihatásuk. Nos, hát reméljük, hogy ezen partnerségen keresztül a gyermekek éhezését csökkenteni tudjuk, de ugyanakkor nem tudjuk, hogy merre megy ez a folyamat. De egy dolog biztos. Az új képben innovatív partnerségekre van szükségünk, és különben elveszünk. Köszönöm szépen! Önök is tudják, hogy bizottságunk New Yorkba szeptemberben egy nagy számú delegációt fog küldeni, és biztos vagyok abban is, hogy ez a vita majd a delegáció munkáját is segíteni fogja. Köszönjük szépen, hogy eljöttek, és megosztották gondolataikat velünk. Következő napi rendi pontunk a 9-es. Meg is adom az elnöklést Görenc úrnak. Thank you. Kedves kollégák, akkor most a 9-es napirendi pont következik, támogatások és kölcsönök ötvözése. Az Unió 2014-2020-ra vonatkozó fejlesztési politikáinak finanszírozása érdekében. Bart Stace előadó fog tájékoztatni, eszmecserére is sor kerül. 10 percben szabjuk meg a felszólalási időt. Hat hónap munkája után politikai szinten találkoztunk a támogatások és kölcsönök ötvözése szempontjából. Pénteken 21-én került sor erre az ülésre. Nos, Bárc Tész képviselő egy jelentéstől érkezett a bizottság, a tagállamok, illetve a pénzintézetekkel való együttműködést előkészítendő. Bart States itt van velünk, ez nagyon jó. Köszönöm, hogy eljött, és meg is adom ezért neki a szót, hogy tájékoztasson bennünket ennek a politikai tárgyalásnak a kimeneteléről. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon örülök annak, hogy ön elnököl ezen az ülésen. A szakbizottságunkon belül folytatott korábbi viták alapján múlt hét pénteken a Borsát központban jártam, amikor a szakbizottság ülésezett. Nagyon érdekes ülésről volt szó. A bizottság különböző főigazgatóságai képviseltették magukat, valamint a tagállamok, és nagyon aktívan vett részt mindenki. Folyton folyvást szóra jelentkeztek többen, és a nemzetközi pénzintézetek is jelen voltak az Európai Beruházási Bank, valamint az Európa Tanács bankja is. Nem is tudtam, hogy az Európa Tanácsnak is van bankja. És ők megfigyelőként vettek részt az ülésen. A múlt pénteki vita témája a technikai előkészületek eredménye volt, de hát nem technikai jellegű vita volt ez mégsem. Tehát technikai döntésekről volt szó, de egyben politikai, stratégiai döntésekről is szó esett. Négy fontos prioritásunkat előadtam ott, amelyekről korábban már beszéltünk, tehát az egyik, hogy a támogatások és kölcsönök ötvözése közvetlenül össze kell, hogy függjön fejlesztési segélyeink céljainkkal, és utaltunk októberi állásfoglalásunkra is, ahol világosan kimondjuk, hogy a szegénység elleni küzdelem a fő célunk, és ez kell, hogy legyen a középpontban. Elmondtam, mennyire fontos az átláthatóság, az elszámoltathatóság, a felelősség, és beszéltem arról is, hogy a kedvezményezetteknek világosan el kell mondani azt is, hogy miért pont a kiválasztott projektek a kiválasztottak. Emellett a partnerországokban nagyon fontos az is, hogy a civil társadalmat bevonjuk, és beszéltem az ötvözési eszköz menedzsmentjéről, irányításáról. Az volt a benyomásom, hogy a tagállamok üdvözlik azt, amit mi mondunk a különböző tagállamok a vita során többször is felszólaltak a mi konkrét javaslatainkkal kapcsolatosan, és a kávészünet alkalmával is volt egy beszélgetés, amelyből világosan kiderült, hogy nagyra értékelték a mi hozzájárulásunkat a munkához. Te elnök úr, nincs sok időnk. Nem tudom, hogy fejtegessem-e még a részleteket, vagy sem, de ha nincs időnk erre, akkor talán az általam elkészített vázlatot a konkrét pontokkal eljuttathatom a képviselőknek, köröztethetjük, de azt hiszem ez el is jutott már mindenkihez. Most beszéljek tovább, vagy hagyja mennyiben, elnök úr? A kérdés az a következő. Most vagy részletezem a dolgokat, vagy pedig Kiosztottuk egyébként azt a dokumentumot, amely a pénteki felszólalásomat összefoglalja, de lehet, hogy ehhez több idő kell. Döntsék el, hogy mi legyen. Oui, je viens de me concerter maintenant egyeztettünk az adminisztrációval, egy kicsit akkor folytathatja. Ez egy nagyon fontos pont ugyanis, lehet, hogy nem baj, hogyha még akár a büdzséről szóló tárgyalások rovására is, de fontosak ezek az iránymutatások, a dokumentum és a te felszólalásod. Jó. Rendben, akkor tíz pontra térnék ki röviden. Először is. ez a, az ötvözési eszköz meg kell, hogy feleljen a fejlesztési együttműködésre vonatkozó politikánkkal, ezt már elmondtam, és ezt a technikai jelentésben is benne áll, de nem elég konkrét ez még, még nem elég kézzelfogható. És elmondtam az ülésen, hogy ez számunkra elengedhetetlen előfeltétel. Másodszorban kifejezetten kiemeltem, hogy a szegénység és az egyenlőtlenség elleni küzdelemnek prioritásnak kell lennie, ez kell, hogy legyen számunkra fő szempont, és sajnálatos módon azt láttam, hogy az infrastruktúra, az energia és egyéb területeken az ötvözési, ötvözött eszközök esetében ez ugyan előkerül, és nyilván hozzájárul ez a szegénység elleni küzdelemhez is, de még inkább arra kell fektetni a hangsúlyt, hogy közvetlenül olyan projekteket támogassunk, amelyek valóban közvetlenül a szegénység elleni küzdelemre irányulnak. Tovább elmondtam, hogy szükség egy ex ante Szükség van egy ex és ex post értékelésre, mind a szegénység, mind a környezet tekintetében. Negyedsorban nyomatékosan hangsúlyoztam, és a tagállamok igen jól reagáltak erre, hogy az EU delegációk ne csak szisztematikusan vegyenek részt a projektek kiválasztásában, ez már benne áll a szövegben, hanem hogy aktívan is be kell őket vonni. Az aktív bevonás alatt azt értem, hogy az EU delegációk a helyszínen is úgy kell, hogy működjenek, hogy már előzetesen legyenek ismereteik az adott partnerországról és a civil társadalomról, és így jobban be lehessen őket vonni a döntéshozatalba. Továbbá úgy gondolom, hogy sok pozitívum olvasható szövegben a local ownership fogalmáról, a partnerországok konzultációja szükséges, egyfajta univerzális, egyetemes elemként szerepel ez a szövegben, és elmondtam, hogy ez kell, hogy legyen a rendes eljárás, hogy őket bevonjuk. Aztán a helyi szereplők bevonása, velük való konzultáció, elmondtam, hogy őket is be kell vonni a projektek, illetve a megfelelő indikátorok, mutatók kiválasztásakor is, továbbá az eredmények kihatásának elemzésekor hetet sorban elmondtam azt is, hogy a projektek elemzése vizsgálata alkalmával Ugye szerepelnek már a függelékben bizonyos indikátorok, de szükség van további mutatókra, a milleniumi fejlesztési célok, a nemek közötti egyensúlyra vonatkozó mutatók és hasonlók. Elmondtam azt is, hogy a mutatók mindennek előtt a relevanciára, a minőségre, az eredményességre, a fenntarthatóságra és a környezetre kell, hogy irányuljanak nyolcat sorban. Hangsúlyoztam azt is, hogy az úgynevezett átfogó mutatók tartalmazniuk kell ezeknek az átfogó mutatóknak az olyan minőségi tényezőket, mint amilyenek az átláthatóság, a felelősség és az elszámoltathatóság főként ami az átláthatóságot illeti, Fontos a nyilvánosság előtt világosá tenni, hogy miért választottunk ki bizonyos projekteket, és a nyilvánosságot tájékoztatni kell akkor is, hogyha egy ilyen projekt kiválasztásra kerül. Fontos, hogy akiket érdekel a téma, azok hozzáférjenek az információkhoz. Kilencedik utolsó előtti pont. Utaltam arra, hogy a civil társadalom és annak szervezetei és fontos, a konzultálni kell velük, hiszen így a civil társadalmat bevonhatjuk a stratégiai döntéshozatalba is. És végezetül tizedik pont. Elmondtam azt, hogy ellenőrizni kell, hogy a különböző vállalatok és pénzügyi intézetek, hogyha ilyenek részt vesznek ebben az ötvözött eszközben, akkor azok megfelelnek a szociális és környezeti normáknak. És egy dolog, ami valószínűleg nagy örömére szolgál majd Jolly asszonynak, elmondtam azt is, hogy ellenőrizni kellene, hogy ezek a szóban forgó vállalatok eleget tesznek-e az adózási követelményeknek, és ez szorosan kapcsolódik ugye az adó elkerüléshez, az arról szóló vitához. Tehát el, megpróbáltam ott előadni mindazt, amit itt megbeszéltünk, és az volt a benyomásom, hogy az Európai Bizottság és az összes jelenlévő igenis felfigyelt arra, amit mondtam. Biztosan figyelembe fognak venni majd néhány általam elmondott szempontot, és továbbra is nyomon fogom követni a munkát, és mindig beszámolok majd, amikor új fejleményekre kerül sor. Úgy tudom, hogy az Európai Bizottságnak most nincs itt képviselője, de hát nem tudom, majd az elnök úr eldönti parancsra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nagyon felvilágosító volt ez a expozé. Köszönjük szépen Bát States-nak, és nagyon köszönjük, hogy ezen fontos találkozón részt vett. Hiszen a legfontosabb helyszínen tudta összefoglalni a szakbizottság céljait. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm, Bárt, nagyon érdekes volt, amit elmondtál, jó áttekintést adtál. Lenne egy kérdésem. Annak nyilván örülök, hogy fontos finanszározási módszereket dolgoztak ki. 2008-ban meglepett, hogy milyen kevés pénzügyi eszköz létezik egyáltalán amelyel élni tudunk, és valami történt ezen a területen, de persze még jóval több is történhetne. Egy dolgot nem értek. Itt elolvastam ezeket a megjegyzéseket röviden, és nem világos számomra, hogy a hitelek és a támogatások egybe folyása, a blending milyen hatással lehet a segélyekre? Ugye ehhez még hozzá kell érteni a magánpénzeket? Minél több a blending, annál könnyebb alibit találni arra, hogy a hivatalos állami segítségnyújtást csökkentsék. Ez felmerült, ez a veszély a tárgyalások során? Köszönöm, Teis. Most Bart van Beitennek adok szót. És még ugyan eh, az a keresztneve, mint az előadónak, eh, ne keverjük őket össze. Eh, in Nederlands dan se verder doen, maar... Köszönöm szépen. Akkor hollandul beszélek, ha már... Vagy angolul? Na jó. Jó angolul. Hát nyugodtan beszélhetnél, beszélhetne hollandul, ha holland. Maradok az angolnál. Stiles úr jól tükrözte az elhangzottakat, abban, amit elmondott, de fontos azt is látni, hogy az úgynevezett blending platform, ez egy még alakulóban levő dolog, és majd középtávon derül ki, hogy mennyire működőképes. Most pénteken volt az első Policy Group meeting, amely az első feedbacket feldolgozta a a gyakorlati megvalósítást végző csoportoktól, és a Policy Group következő ülése 2014 elején lesz a következő addig összegyűlt tapasztalat feldolgozása céljából. Tehát a dolog gyerekcipőben jár, és a parlament, mint megfigyelő, persze folyamatosan kívánatos vendég nálunk, mellesleg az önök deve bizottságának, a titkárságának képviselői is érintettek az úgynevezett technical groupok ülésein is, Stász úr, amit felvetett, azok mind valós problémák, ezekről még beszélni kell, és leginkább ezekben a technical grupokban lehet kétoldalú párbeszéd során ezeket a kérdéseket tisztázni. És aztán persze a policy group szintjén is. Most eh, én nem tudok, nem akarok belemenni valamennyi felvetésbe, talán röviden arról szólnék, hogy a delegációk és civil szervezetek szerepe mi. A delegációk legtöbb projektben ott vannak, és pénzügyi szervezetekkel, hitelszervezetekkel folyamatosan kapcsolatban állnak, már a projektek előkészítése során is, és az EU delegációk szerepét tovább szeretnénk erősíteni, tehát ebben egyetértünk a parlamenttel, főleg az úgynevezett Upstreet Project Identification során, amelyben rendszer szerűen szeretnénk az országokkal, a pénzintézetekkel konzultálni és meghallgatni az ő javaslataikat. A delegáció kapcsán a helyi civil szervezetek támogatását adtuk ki nekik utasításba, és általában a blending prioritást élvez, mint támogatandó, megvalósítandó gondolat, és a civil szervezetekkel való elmélyültebb együttműködés. Ami a szegénység elleni témát illeti. Uh, there are several aspects to that and, uh... uh és az exante elemzések alapján látjuk, hogy további vitára van szükség arról, hogy konkrétan mit kell tenni, milyen, uh, mit kéne gyakorlati értelemben még meglépni. A blending facilitás kapcsán tovább kell fejleszteni a kis és középméretű vállalkozásokkal való együttműködést, hiszen ez a munkahelyteremtés és a fenntartató szegénység elleni küzdelem záloga. Különböző társadalmi csoportokkal, ahol az lehetséges, és a mezőgazdasági ágazattal főleg. Ha van kérdésük, szívesen válaszolok. Euh, Köszönöm szépen. Csak két megjegyzésem lenne. Teisznek teljes mértékben igaza van. Ezt az összekeverését a dolgoknak, ezt az ötvözését nem szabad, hogy alibinek használjuk fel arra, hogy közben ö, csökkentsük a, a hivatalos támogatásokat. És hogy végül viccesen fejezzem be, a kultúrával kapcsolatos megjegyzés Egyesek azt mondták, hogy a kultúra olyan, mint a konfitúra, a lekvár, ha túlságosan keverjük, hát akkor ez beleragadunk a helyzetbe. Valóban ez a lényege annak, ami elhangzott a vitákon, a technikai munkacsoport ülésem. Másrésztről viszont beszéltünk a kiegészítési mértékekről, ez is része ugyanis a vitának. És a holland kormány képviselői nagyon fontosnak vélték ezt a gondolatot, már csak azért is, mert figyelembe kell venni azt, hogy a kormány mennyire nem kíván részt venni ebbe a folyamatba, meg kell vizsgálni, tehát hogy milyen eszközöket lehet felhasználni, hogy a végső kép elfogadhatóbb legyen. Holland, vagy te is, tehát nyíltan beszélhetünk. Hát azt hiszem, hogy ez volt a lényege a hollandok hozzáállásának. Nem is osztottam ki a speaking notes-ot, azzal kapcsolatban, hogy mit is mondtam pontosan pénteken, de a addicionalitásról én beszéltem, és azt hiszem, hogy ez az egyik olyan fontos pont, amelyet továbbra is ellenőrzés alatt kell tartanunk. Elnök, köszönöm szépen. Tízes napi rendi pont következik. Trialógus mandátum. Miután nincsen végső megegyezés a parlament és a tanács között a éves pénzügyi keretről. Hát nagyon késik az előkészítő munka. Az Európai Bizottság még mindig nem készítette elő a büdzsét. Azt mondták, hogy holnap után, tehát szerdán egy köztes javaslattal fog előállni, ami egy költségvetés tervezethez nagyon hasonlít a koordinátorok a szakbizottságban úgy döntöttek, hogy elsőjén, július 1-én egy mandátum javaslatot fognak megfogalmazni, és a büdzsé szakbizottságban egy egyszerű szavazásnak veszik ezt alá július 11-én. A többi szakbizottság tehát ebben az évben egyelőre nem tud hozzászólni a helyzethez. A mi szakbizottságunk egy levelet kell, hogy megfogalmazzon a büdzsé felé, amelyben elmagyarázzuk, hogy melyek a legfontosabb prioritások számunkra. Cortes Lastra képviselő, amely, aki a 2014-es büdzsé jelentéstevője, egy levéljavaslatot írt, amelyről most majd vitázni fogunk. Sajnos Cortes Lastra úr nem lehet itt ma, éppen ezért kérte, hogy Berman úr őt képvisele. Tehát Berman úrnak adom meg most a szót. Merci encore, Madame la Présidente. Mais... Köszönöm szépen, angolul fogok olvasni. Um, so these are the notes, uh, Ricardo... Ricardo Cordes Lastra jegyzeteit fogom felolvasni, aki jobbomon ülne normál esetben hadd olvasson fel helyette. Ami az eljárásra vonatkozó javaslatokat illeti, illetve a tervezett devi levél tartalmát a budget szakbizottsághoz, ezekről fogok beszélni. Ezt a tervezetet megkapták önök is, az, ami az eljárást illeti. A budget szakbizottsághoz hasonlóan nekünk is improvizálnunk kell az idén, ugyanis egy abnormális helyzet állt elő, nevezetesen még mindig nincs költségvetés tervezetünk. A jelenlegi ülésünk az utolsó, mielőtt meg kell küldenünk levelet, levelünket a Költségvetési Szakbizottságnak, de még mindig nem tudjuk, hogy az Európai Bizottság mit javasol a jövő évi EU költségvetés vonatkozásában. A mi költségvetési jelentéstevőnk Cortez Lászra képviselő úgy gondolja, hogy akkor vagyunk a leghatékonyabbak, hogyha kommentáljuk az Európai Bizottság javaslatát, amelyet holnap után fog a bizottság bemutatni. Ezen javaslatot megvitatva a munkatársakkal, miután megérkezett a eh, bizottság javaslata, véglegesítjük eh, a levelet, és ezáltal tehetjük napra készé a devi inputját. Tehát várjuk meg a bizottsági javaslatot, és utána eh, véglegesítsük a levéltervezetet. Ami a tartalmat illeti, a költségvetési trialógusban az EU költségvetésben költségvetésen belüli eloszlás a legfőbb kérdés. A devének mindenképpen meg kell védenie a humanitárius segítségnyújtási és fejlesztési segélyre vonatkozó költségvetési összegeket, ez kell, hogy legyen a fő üzenetünk. A költségvetési viták manapság mindenek előtt a megszorításokról szólnak, a befagyasztásokról, az ezekre vonatkozó indokokról, de nincs semmilyen indok arra, ami elfogadható lenne, hogy a szegények kárára takarítsunk meg pénzt. Hogyha gyakorlatilag a globális segélyek és a fejlesztési segélyben takarékoskodunk, akkor magunk alatt vágjuk a fát. A fejlesztés és humanitárius segélyre vonatkozó csökkentésekkel kapcsolatosan általában azt hallhatjuk, hogy hát a környezetvédelemre, illetve az éghajlatvédelemre kell a pénz, nem a segélyekre, de hát tudjuk, hogy ez a segélyeken felőli összegeket kell, hogy jelentsen, nem pedig a segélyeken belüli összegeket, amelyeket elkülönítünk az éghajlatvédelemre. Még ha az éghajlatvédelem fontos része a fejlesztési együttműködésnek. Az Európai Parlament továbbá elutasítja a forrásokra vonatkozó elgondolásokat is, visszautalnék itt Bert Starsszal folytatott vitánkra. A közepes jövedelmű országok nagyobb mértékben hozzájárulhatnának egyesek szerint a forrásokhoz, de ez nem minden esetben igaz, hiszen ezekben az országokban is rendkívül nagy a szegények aránya. Fontos, hogy a kötelezettségeinknek eleget tegyünk, a tagállamokban nagy a támogatottság ez irányban, még akkor is, hogyha vannak bíráló hangok, még mindig sokkal nagyobb a támogatottság. Emellett a 2014-es költségvetésre vonatkozóan, amint megszületik a tervezet a bizottság részéről, fontos, hogy egy határozott, kemény üzenetet fogalmazzunk meg a Költségvetési Bizottság felé. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kíván még valaki a költségvetés kapcsán megszólalni? Nem látok jelentkezőt, akkor megadom a szót az Európai Bizottság képviselőjének, Maria Angelesnek, hogyha kíván szólni, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony! A fő kérdés az, hogy a bizottságnak július 1-én, hogy egy bizottság adjon egy javaslatot július 1-én, és ehelyett már most szerdán ki fogjuk ezt adni. Monsieur Berman. Berman úr, akkor összefoglalna? Van még remény. Jó, akkor ezt jegyzőkönyvbe vesszük hogy a költségvetés kapcsán még van remény, vagyis hogy talán nem fogják a sürgősségi humanitárius segélyek összegét csökkenteni feltétlenül. Sajnos várhatóan az igény erre továbbra is nagy lesz a jövőben is. Köszönöm mindenkinek. Akkor most rátérünk a szavazásra. Mindenki vegye elő szavazókártyáját. Euh, euh, D'accord. D'accord.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 Nous allons faire un test avec les... Próbaszavazást tartunk a szavazókártyákkal. Megnyitom a próbaszavazást. Egy szavazattal kevesebb van, mint amennyi lehetne.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 Magpik A. Egy már megvan. Na még, még egy ember kéne, hogy szavazzon. Tu crois? Bon, on va dire que, on va dire que le vote est clos et puis on va bien voir ce qui va se passer. Na nézzük. Szavazunk. Kiribeti jegyzőkönyvről. Neuzer úr az előadója ennek. Ez egy vélemény tervezett egyes módosító. Ki támogatja? Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Most a módosított szövegről szavazunk mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Az elektronikus szavazást is megnyitom. Le vote électronique est clos. Lezárom. Tajerasszony igennel szavazott? 16-an támogatják, négyen ellenzik. Akkor majd szóban jelezni, hogy ön ellenzi. 16 az 5 ellenében. Tehát ketten majd szóban fogják szavazatukat hozzáfűzni, mert nincs itt a kártyájuk. Peut-être. Pouvez-vous mettre? Oui, mettez-vous à un autre endroit. Vagy itt van a kártya, csak nem működött a gép, jó, akkor üljön át. Kaminski úr jelentéséről szavazunk. Egyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. szóbeli módosító a hármashoz kitámogatja, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Négyesről két részben szavazunk első rész mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Ötös. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt szerintem ellenőrizni kell, nézzük meg géppel is. Az ötösről géppel is szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk szavazat egyenlőség mellett. Hatos módosító mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes részenként első rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk Második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Nyolcas. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kilences. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Tízes. Mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk.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 Akkor a 20-as második részéről ellenőrzést tartunk. Megnyitom a szavazást. 20 per 2-ről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 21-es részenként első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, Elfogadtuk. Nem fogadtuk el? Hát... Akkor a 21-es második részéről ellenőrzést tartunk. Megnyitom a szavazást. Még hiányzik egy szavazat, most már jó. Szavazat egyenlőség, elutasítottuk. 12-12 arányban. 22-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 23-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 24-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 25-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk az egész véleménytervezetről, annak módosított változatáról szavazunk támogatók, ellenzők, tartózkodók, elfogadtuk. Géppel is megszavazzuk, hogy meglegyen a jegyzőkönyvnek. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 24 szavazattal egyhangulag elfogadtuk a módosított szöveget. Gratulálok Kaminski úrnak. Most Kacsmerek úr jelentéséről, vagy véleménytervezetéről fogunk szavazni. Az üzemanyagokra vonatkozó irányelv kapcsán.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 18-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es részenként szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrzést kérnek ám legyen. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Elnézést. 23-as részenként szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 24-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 2-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 26-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Huszonnyolcas mellette. Igen, 28-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 29-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, harmincas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, harmincegyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 32-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, ötös módosító, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 38-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 39-es ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os mellette Ja, két részben kell szavazni, elnézést. 39-es első része mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, pontosabban a hatos második része mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 40-es mellette, ellene tartózkodás ellenőriznünk kell a 40-est, megnyitom Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 41-es. Két részben. Első rész. Kitámogatja. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 42-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 43-as mellette ellene tartózkodás 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 46-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 42-es mellette ellene tartózkodás nem értem, nem látom. Ellenőriznünk kell, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Negyven nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 48-as, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 49-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 50-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 53-as mellette ellene tartózkodás ellenőriznünk kell. Az 53-astól megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 54-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 55-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, ötven hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 58-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 59-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 61-es mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 62-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Most a módosított szövegről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Elektronikusan is Megejtjük ezt a zárószavazást, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20 igen, 1 nem szavazat, 3 tartózkodás. Az eredmény elfogadtuk. Gratulálok Kacsmerek úrnak a szöveg elfogadásához. Szép Ennyi volt. Úgy tűnik, hogy nincsenek kérdések, tehát akkor a következő ülésünk július 9-e kedd, 9-től fél egyig, és 3-tól fél hétig délután. Most pedig a DCI kérdését fogjuk felvetni. A zárt ülés keretében.